Bene, eh, buongiorno a tutti. Jó napot kívánok mindenkinek, tisztelt kollégák! Sok szeretettel üdvözlöm Lochbiller kollégát, Krető kollégával együtt, aki a mai ülésünkön társának lesz. Tudjátok, hogy az Emberi Jogi eh, Bizottság elnöke egyikük, a másikuk pedig a Fejlesztési Bizottság alelnöke, és ezzel a két bizottsággal együtt ülésezik a Külügyi Bizottság ma délután. Egy nagyon fontos éves eseményről van szó. Minden évben bemutatjuk a Szaharov díj jelöltjeit. Most már több mint 20 éve így van ez. 88-ban kezdődött ez. 88 óta a, ítéli oda a parlament ezt a fontos elismerést olyan személyeknek és szervezeteknek, amelyek tanúbizonyságot tettek a cselekedeteikkel, gondolataikkal, fellépésükkel, arról a szükségességről, hogy az emberi jogokat, az alapvető emberi szabadsági jogokat meg kell védeni. Nagyon szimbolikus dolog ez, a leg, leginkább valószínűleg a parlament szerepének egy legszimbolikusabb aspektusa ez, hogy mi ezt a díjat oda ítéljük. Mi vagyunk az európai állampolgárok képviselői, és hiszünk is azokban az értékekben, amelyeket ezek a személyek képviselnek. A szó és gondolati szabadságot védjük, fellépünk minden egyes az emberi jogok megsértása ellen, az intolerancia, a gyűlölet ellen, a sajtószabadság korlátozása ellen. Sajnos nagyon gyakran ezek a tettek büntetlenek maradnak, a világ több területén. Most tehát az elkövetkezendő napokban egy feladat vár ránk, az, hogy kiválasszuk az arra érdemes jelölteket, és utána el tudjon indulni a döntéshozatali folyamat, amelynek a végén az elnökök értekezlete, a frakció elnökök értekezlete fogja a végső döntést meghozni október 27-én. Először is mindenkit szeretettel üdvözlök, és akkor Lokpiller asszonynak adom meg először a szót az Emberi Jogi Albizottság képviseletében. Az Emberi Jogi Albizottság szerepet játszó szerv Adi Oda ítélésében, és ő lesz majd az elnök ezen a részen, és Kreti kolléga fogja pedig a zárszót elmondani. Parancsoljon! Köszönöm szépen, elnök úr. Megvannak a jelölések az Arrov díj odaítélésére. A záró dátum a javaslatokra szeptember 14-e volt, a titkárság 5 jelöltet kapott. Minden javaslatot megvizsgál, a díjra vonatkozó szabályok értelmében, és a kiosztott anyagban röviden megtalálják a jelöltek rövid életrajzát. A következők a jelöltek. Abu Abueliás, palesztin orvos, a Lányok az Életért Alapítvány alapít. Mohamed Azizi Tunéziából, Asma Mahfouz Egyiptomból, Ahmed al-Zubair, Ahmed al-Sanusi Libiából, Razan Saituni Szíriából, illetve Ali Farzad szintén Szíriából, az arab tavasz nevében. A következő jelölt Dmitri Bandarenka, fehér orosz polgárjogi aktivista, újságíró, Boris Pahor, szlovén író és a kisebbségi jogok védelmezője. A San Jose, San Jose de Apartado békeközösség, ez egy kolumbiai közösség, amely a béke és az igazságosság értékeiért száll síkra és akkor most megnézzük a javasoltak, tehát akik javasolták a jelölteket, a bemutató filmjüket, illetve ezt megfelelő politikai összefüggésbe helyezzük. ABC sorrendben következnek a jelöltek, egyes esetben egy valaki beszél, más esetben többen, de öt percet kérem, hogy ne lépjenek túl egyenként. Ami az arab tavasz jelöltet illeti, az öt frakció 5-5 percet kap. Kérem, hogy ezt vegyék figyelembe, tartsák az időt. Attól nem lesz jobb a bemutató, hogy hosszasan beszélnek. Egyes prezentációkhoz videó üzenet is kapcsolódik az adott időkereten belül, a konzervatívok, illetve a GUE mutat majd be videót. Akkor most megkezdjük a prezentációkat, a bemutatókat, és először is Sziad Kamálnak adom meg a szót. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm, hogy időt kapok bemutatni jelöltünket, dr. Izeldin Abu Elaist. Azért gondoltuk dr. Abu Abulaist jelölni, mert a jelenlegi helyzetben egyfajta zsákutcába jutottak a tárgyalások a palesztinok és az izraeliek között. És ugyan én támogatom a többi jelöltet is, például Egyiptomban jártam júliusban egy workshop keretében a szabadság, a tolerancia témakörében fiatal aktivistákkal találkoztunk. Ennek ellenére úgy gondolom, hogy egy megfelelő üzenetet kell közvetítenünk a tárgyalások nehézségeire tekintettel, tehát itt nem akarunk sem pro-izraeli vagy pro-arab színben feltűnni. Olyan emberekre van szükségünk, akik ezt a különbséget át tudják hidalni. Mint ahogy Moshe Diamond mondta, hogy ha békét akarunk, akkor ne csak a barátunkkal beszéljünk, hanem az ellenségünkkel beszéljünk. És szerintem senki nem jelképezi ezt a szellemet jobban, mint a palesztin orvos, dr. Abullah is. Ő amikor orvosi pályafutását megkezdte, egyaránt gondoskodott palesztin és izraeli betegekről, személyesen is rengeteget szenvedett, és a kutatás, oktatás területén is nagyon aktív volt, igyekezett elősegíteni a béke ügyét a közel-keleten. És ami különösen inspiráló lakhat ebben a jelölésben, az a tény, hogy Abula és doktor három lányát vesztette el a konfliktusok következtében a Gáza övezetben. Gondoljunk bele, hogy ha a gyermekünket elveszítenénk, vagy valamely családtagunkat, ösztönösen gyűlölnénk az elkövetőket. És nagyon gyakran nem szeretjük használni a gyűlölet szót, de gyakorlatilag ezt éreznénk át. Ehelyett ebben az esetben miután elveszítette három lányát, nem gyűlöletet érzett, hanem tovább dolgozott a béke ügyén, és egy alapítványt hozott létre, ami oktatást biztosít elsősorban nők számára a régióban, nem csak palesztin, hanem izraeli nők számára épp úgy, és minden közösség nő tagjai számára. 2000 9 januárban indult ez az alapítvány, és ezen kívül egy I shall not hate, nem fogok gyűlölni címmel könyvet is megjelentetett, és ő változatlan a béke harcosa. Azért jelöltük őt, mert a, ha megnézzük az ENSZ-ben folyó vitát a két államiság, vagy a palesztin államiságról, vagy a, ha két féllel beszélünk, akkor igazából nem tudjuk, hogy hogyan tudjuk bevonni a másik felet is a tárgyalásokba. Nagyon fontos, hogy ezt a vákumot, ezt a rést áthidaljuk a két fél között. Tehát dr. Abualla is jelölésével bátorító jelzést, üzenetet küldünk az érintettek felé, hogy ők is tegyenek meg mindent a béke érdekében. Köszönöm szépen, Kamal úr! Most pedig eh, az arab tavasz eh, közös jelölés következik. Saifi asszony kér először szót. Merci, madame la Köszönöm szépen, elnök asszony, kedves kollégák! Szeretnék a bátorságot, a díjazni, amit az arab tavasz résztvevői tanúsítottak. A Szaharov díj december 14-én Strasbourgban kerül átadásra. Nem tudom, hogy jól működik a mikrofonom. Tehát december 14-én Strasbourgban. Ez azt jelenti, hogy éppen egy évvel az arab világban megkezdődött felkelések után. Egységesen mentek végig ugyanazon az úton, és minden állampolgárnak a fellépése mindannyiunkat meglepett nem érzékeltük azt, hogy a demokrácia és a szabadság iránti szomjúság milyen mélységeiben átitatja ezeket a népeket. A fő politikai frakciók a parlamenten belül összefogtak, hogy az arab tavasz, illetve ezen arab tavasznak néhány jellegzetes képviselője kapja meg a Szaharov díjat. Mohamed Bouazizi egy fiatal tunéziai, akiről majd még fogok beszélni. Asma Mahfouz, egy fiatal egyiptomi blogger, Ahmed al-Zubair, libiai karikaturista, Ahmed al-Sanusi, szintén libiai, Razan Zaitunek, szíriai emberi jogi aktivista, Ahmed al-Zuber egyébként 31 évet töltött börtönben. Azonban közös munkájukra van szükség, hiszen egyetlen párt, szervezet vagy vezető sem mutatta meg nekik az utat ahhoz, hogy a rezsimet megdöntsék. Mindenki a saját kis kövével hozzájárult ahhoz az építkezéshez, ami a változáshoz vezetett, mindenki a saját kompetenciái és eszközei szerint tette ezt meg. Az arab tavasz az a régiót több évtizede jellemző paralízisből mozdította ki az újonnan megszerzett szabadságukért küzdenek, és nem szabad ebben egyedül hagyni őket. Az araboknak nem, arabokban nem volt félelem, és nem tudták már ö, vak szemmel nézni ennél is tovább azt, hogy mit tett velük a rezsim. Mohamed Bouazizi, a tunéziai, több millió férfi és nő sorsában osztozik az arab világban. Ezért javasoltam őt, mert szerintem szimbóluma annak a felbojdulásnak, amelyet mi is támogatunk. Egy fiatal diplomás volt, aki nem talált munkát, és ezért zöldségesnek állt. Azonban nem engedték a rendőrök, hogy gyümölcsöt és zöldséget áruljon, és hiába próbált a városának a polgármesteréhez fordulni, az nem fogadta, és ezért felgyújtotta magát. Tunézia teljessége és az egész arab világ ismeri ennek a fiatalembernek a történetét. És a változás szele megérintette az egész arab világot. Ezeket a mozgalmakat, amelyek annyi, amelyekhez annyi remény fűződik és annyi legitim elvárás, támogatni kell, hogy szabadság valósuljon meg, és a gazdaság a javak igazságosabb elosztása. Szíriában és Jemenben is támogatni kell azokat az állampolgárokat, akik folytatják a küzdelmet. A Szaharov díját adása az arab tavasz résztvevőinek elismeri azokat a szenvedéseket is, amit ezeknek a népeknek át kellett élni, ugyanakkor tisztelettel fejet hajtunk azok emberek előtt, akik nélkül ezek a változások nem következhettek be. Az átmenetre rövid idő van. A demokráciát és a szabadságot nagyon szeretnénk, hogyha a földközi tenger déli térségében is osztanák, csak úgy, ahogy mi nálunk. Ezek megvannak. Ahogy a DNS-eink közösek, úgy a jövőnk is legyen közös, és szeretném azt kérni, hogy támogassák az arab tavasz ezen szimbolikus képviselőit. Köszönöm. Szájfi asszony, most Veronik de Kejzer asszony ugyanerről fog beszélni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Engedjék meg, hogy az arab tavaszról beszélve szóljak egy szót Izeldin Abulea is jelöléséről is. Úgy gondolom, hogy az ő jelölése jól tükrözi az idei Szaharov díj szellemiségét. Nagyon fontos, hogy konszenzus alakítsanak ki a frakciók annak érdekében, hogy a különböző politikai spektrumokat lefedjük. Izledin Abulea is munkáját elismerem. Hans-Gert Pötteringel is találkozott itt a parlamentben, én is jelen voltam, és bizony megindított. Már egy-két Szaharov díjjal ezelőtt is jelöltük őt, nem ő kapta meg, de mindenképpen nagyon sok érdem fűződik az ő nevéhez. Most azonban a demokrácia más harcosait szeretné támogatni ma a mi frakciónk másokra szeretnénk ráirányítani a fényt. Azok, akik harcolnak és harcoltak a szabadságért és a demokráciáért az arab tavaszban, ahogy az előttem szóló is mondta, szimbólumok. Ez egy szimbólum, ami túlmegy, túlmutat azokon az egyéneken, akik amúgy is rendkívül bátrak, de ez az ő nevük szimbolizálja ezt az arab forradalmat, amivel a demokráciáért szólaltak fel ezek a népek. Igen, a demokráciáért és a szegényekért küzdenek. A frakcióm azért egy, különösen egy szíriait szeretne kitüntetni, egy szíriait, aki jelen pillanatban illegalitásban van, Razan Aitun Zaitunenről van szó két szempontból is szimbolikus az ő jelölése. Szíriában még nem sikerült elérni a demokráciát, és elviselhetetlen körülmények között élnek ott az emberek. Rezen Zaitune nem csak tegnap óta, hanem már tegnap előtt óta küzd, teljesen fiatal, mindössze 34 éves, és 10 évvel ezelőtt már a damaszkuti tavasz mozgalomban részt vett, ezt nagyon súlyosan elnyomták, és az emberi jogokért küzdött már akkor is. Folytatja ma is a harcot az illegalitásból, és nem egyszer, hanem többször érték már csapások. A férjét letartóztatták, de ennek ellenére ő folytatja a küzdelmet. Szimbolikus értékű ennek a fiatal szíriainak a fellépése, aki semmilyen nyomásnak nem enged, még egy olyan nyomásnak sem, ami a családját éri támadásként. Egy másik szíriai kár, egy híres karikaturista, Ali Farza is nagyon jelentős szerepet töltött be. Ott hangoztatta a véleményét, ahol a leginkább ezért retorziók érhették őt. Szíria, Tunézia mellett Líbia is, és Egyiptom is nagyon fontos szerepet játszott az arab tavaszban. Bahrein és más országok, Jemen is fontos szerepet játszottak, remélhetőleg a jövőben, ahogy figyelemmel követjük a sorsukat, nekik is tudunk majd segítséget nyújtani. Köszönöm szépen. Köszönöm, Kaiser asszony. Uh, Mindig ugyanabból a frakcióból két felszólaló van, és azt hiszem, hogy a következő esetben, hogy ebben az esetben megosztották ezt a feladatot, Weiler úr következik. Predlog da nagrado sa... Köszönöm. Na petih posameznikov. Köszönöm, elnök úr. Ami javas, ez a javaslat, hogy a díjat öt személynek adják, akik hozzájárultak az arab tavaszhoz, azt jelzi, hogy elismerjük ezeknek a szereplőknek, bloggereknek, diákoknak, tanároknak, gazdáknak, dolgozóknak, vezetőknek, ellenzékieknek a szerepét, az energiáját. Egy új fejezet nyílt az szomsz- európai szomszédságpolitika történetében. Segítettek ezek az emberek és az arab tavasz nekünk abban, hogy megértsük, hogy ezek a sztereotípiák nem felelnek meg a modern értékeknek, a demokráciának. Ezek hibás sztereotípiák. Arra használták őket, hogy a diktatúrákat fenntartsák ebben a térségben, és így egyfajta fiktív stabilitást érjenek el, és a természetes erőforrásokat pedig használni tudják. De az arab fiatalok közelebb kerültek most a világhoz. Nagyon sokáig nem tartoztak be. A közös értékeink azonban kiderült, hogy közös értékeink a szabadság, a demokrácia, a gyerekek, a nők, a kisebbségek, az emberi jogok védelme, hogy ezeket, ezekben ők is hisznek, és képesek mindent feláldozni ezeknek az értékeknek a védelmét, akár az életüket is. Az arab tavasz egy jobb világ reményét hozta el, egy, szomsz, egy békés szomszédságot európaiakkal együtt. Köszönöm. Köszönöm a Sárki asszony. Thank you, Madam President. Köszönöm, elnök asszony. Én azt hiszem csak visszhangozni tudom az előttem szólók szavait. Az arab tavasz mozgalom elindítai közül Asma Mahfouz nevére akartam fölhívni a figyelmet. Több alkalommal is az a megtiszteltetésért, hogy Egyiptomban a múlt hónapban eh, találkozhattam vele és más aktivistákkal, és eh, egy kis kampányolást is eh, le tudtunk bonyolítani, mert egy fiatal 26 éves diáklány, és a szociális hálózatokat kezdte el használni, valamint a YouTube-ot, fölvett két videófilmet, amelyek később aztán nagyon befolyásosnak bizonyultak. Ezekben a videófilmekben ő egyelő jogokért, esélyegyelőségért szólalt fel, és arra kérte az embereket, hogy csatlakozzanak hozzá. Különösen a nőkeret szólította fel, hogy csatlakozzanak. Természetesen rengetegen győzték le a félelmüket, és elmentek január 25-én a Tahrir térre, és a többi már történelem. Ez a fiatal hölgy egy új Egyiptom következő generációját képviseli. A jövő bizonytalan, de az olyan fiatalok, mint ők, nagyon őszinték, nyíltak, kritikusak, és nagyon sokan vannak és ők fogják együtt meghatározni az ország jövőjét, alakítani az ország jövőjét. Nem lesz könnyű a dolguk, de szükség van a vezetők új generációjára. Az ő egyenessége, nyíltsága nem csak barátokat szerzett neki, nagyon sok kritikusa is akadt, és ki kérdezték a, legfelsőbb, a hadsereg legfelsőbb tanácsa, amely ugye most Egyiptom kormányzását kapta a kezébe, kérdezte ki a szó legszigorúbb értelmében. Én nagyon sokat ismerek, nagyon sok képviselőt ismerek ebben a házban, aki őt támogatja. Röviden tehát ez a fiatal hölgy nagyon sokakat képvisel az új egyiptomi generációból, akik a félelmükkel leküzdve felszólaltak a lehetőségeikért, jogaikért. A szociális hálózatok, szociális médiák használata tulajdonképpen az ő személyiségének része a vélemény kifejezése, a szabad a gondolatok kifejezése ide kapcsolódik. Természetesen nagyon tiszteletre méltó jelöltek vannak még ebben a sorban, az arab tavasz képviselőinek sorában, és én ezt a jelölést nagy meleg szívvel támogatom, azt hiszem a politikai frakciókon átnyúlik ez. Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony, és a mikrofon elveszett közben. Ellen Flott következik. Sí, madame la présidente. Köszönöm, elnök asszony. Nyilvánvalóan nem meglepő, hogy a kedves kollégák egyesültek abban, hogy a fényt az arab forradalmak részeveire irányítsuk. A Szaharov díj, a gondolat szabadságról szól, és a lelkiismeretről szól. Vagy ennek védői, vagy ebben a szellemben született művek képviseletében. Itt a mű az a felszabadulás. És szeretném hangsúlyozni azt, hogy a szólás szabadság és a egyáltalán az a szabadság, hogy felszólalhatnak, rendkívüli energiát adott ezeknek a társadalmaknak, ami egyik oldalról, más, egyik államból a másikra, mint egy hullám terjed tovább. A szociális hálózatokon, közösségi hálókon keresztül is, de hangsúlyoznám azt, hogy akkor, amikor az elnyomás, például Szíriában, zárt ajtók mögött zajlik. Mindenkit letartóztatnak, és a külvilággal való kommunikációt megakadályozzák. Amikor ilyen helyzetben olyan cselekvésekre kerül sor, mint például a Razan Zaitune által létrehozott weboldal, ami megpróbálja dokumentálni a helyzetet. A letartóztatott, bebörtönzött emberekről hírt ad, az egy nagyon fontos alkotás, egy mű. És hangsúlyoznék nem, hogy a kommunikáció, az információ terjesztése a felszabadulás motorja. Rendkívüli ez a cselekvés, és az a Harovdi nem egy megemlékezés, nem megkoronázunk vele egy múltbeli eseményt, vagy elért eredményt, hanem támogatni akarunk vele, támogatni akarjuk vele azokat, akik védik az emberi jogokat, akár Szíriában, akár máshol, hogy folytassák a küzdelmet az elnyomás ellen, és ezt úgy tegyék, hogy a nemzetközi közösség ben ők legyenek ennek az aspirációnak a motorjai. akár Európáig és az intézményeink is eljutott az ő, ő cselekedeteiknek a hatása, és így remélhetjük azt, hogy az aspirációik egyszer valóra válnak. Ezért az arab tavasz résztvevőinek szeretnénk adományozni ezt a díjat, így elismerve azt a méltóságot, amit ők cselekedeteikkel tanúsítottak, és szeretnénk azt is bizonyítani, hogy bízunk bennük. Bízunk abban, ahogy ők ki akarják kialakítani a demokrácia és a fejlődés felé vezető utat, ebben szeretnénk nekik segíteni. Még nekünk is megvannak a régi reflexeink, amelyel egy ilyen előre legyártott demokráciát akarunk rájuk erőltetni, de számunkra is fontos, hogy mutassuk azt, hogy nyitottak vagyunk arra, hogy az ő megoldásukat elfogadjuk, és hogy bízunk bennük. Ezért szeretnénk az arab tavasz résztvevőire irányítani a figyelmet, hogy köszönetet mondjunk nekik. Az utolsó hozzászóló pedig Brandner asszony. Köszönöm, elnök asszony. Számos dolog elhangzott a közös javaslattal kapcsolatosan, a megközelítéssel kapcsolatosan, hogy támogassuk, bátorítást adjunk az észak-afrikai folyamatoknak. Nagyon bátran léptek fel többen a béke védelmében, az emberi jogok védelmében ezekben az országokban, és nagyon fontos, hogy ez a folyamat még zajlik. nem mondhatjuk, hogy a folyamat végére értünk, kész a mű, és haza is mehetünk. A helyzet még változatlanul súlyos, Szíriában másút is kényes a helyzet, és ezt a, ezzel a díjjal gyakorlatilag a támogatásunkról győzzük meg az érintetteket, és szeretnénk, hogyha a folyamat tovább folytatódna. Többen kritizálták tagállamok részéről, illetve a szolgálatok részéről is, ami ott zajlik. A pluralitás, a fiatalok érdekének képviselete nagyon fontos, és egy jelzést kell küldenünk, hogy változatlanul hiszünk bennük, és a stabilitás irányába kell, hogy haladjanak. Elnök, köszönöm szépen. Meghallgattuk az összes prezentációt az arab tavasz közös jelöléshez, és akkor most a következő jelölt kapcsán Mikalski úr kap szót. Remélem, hogy a rövid prezentációja, amit be kíván mutatni, készen van. E, dzień dobry, witam, witam Państwa bardzo serdecznie. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo. Köszönöm szépen. Elnök asszony. Nagy örömömre szolgál, hogy Zmizdri Bandarenka jelölését bemutathatom, fehér orosz polgárjogi aktivista, aki két évet töltött börtönben, és látható a videón a tavaly december 19-i tüntetést láthatjuk az elnöki választásokat követően több százakat el, lefogtak akik Lukasenko ellen tiltakoztak. A többi elnök jelöltet is börtönbe csukták. Más emberjogi aktivisták is szintén börtönbe jutottak, többek között Bandarenka is, aki az egyik fő szereplője volt egy alternatív elnökjelölt kampányának. a börtönben gerinc műtéten esett át, és nem tudott megfelelően felgyógyulni, ugyanis munkatáborba küldték. A felesége tiltakozott ez ellen, de mivel nem volt, nem kapott megfelelő kezelést, gyakorlatilag az életéért kellett küzdenie, az egészségéért, és tulajdonképpen emiatt jelöljük őt, ugyanis úgy gondoljuk, hogy ez a díj segíthet az élete megmentésében. Ez nem pusztán egy szimbolikus üzenet Lukasenko elnök felé, aki az utolsó diktátor, Európában, a szó hagyományos értelmében, aki gyakorlatilag megtizedeli az ellenzéket, legyilkolja azokat, akik szabad véleményt kívánnak nyilvánítani. Tehát ezáltal, ezzel a díjjal tulajdonképpen azt mondjuk, hogy az Európai Unió szomszédságában nem lehet így viselkedni. És ha nem lépünk, akkor gyakorlatilag ez rossz pontot jelent számunkra nem hagyhatjuk, hogy Lukasenko mindent megtegyen, amit akar, és mindent megúszon. Dmitri Bandarenka régóta polgárjogi aktivistaként tevékenykedik a Karta 97-es internetes portál egyik létrehozója, a többi alapítók gyakorlatilag nyomtalanul eltűntek. Felesége Olga Bandarenka egy bebörtönzött aktivisták rokonai családtagjait képviselő szervezet vezetője, lánya a fehér orosz szabad ifjúság mozgalom egyik tagja, és Fehér Oroszországban is sokan felszólalnak annak érdekében, hogy a politikai fogvatartottakat szabadon engedjék. Bandrenka gyakorlatilag az egész mozgalmat jelképezi, azt a szenvedést, amin több százan, eh, amit több százan megélnek. Úgyhogy a díj mindenféleképpen eh, jogos és komoly segítséget jelenthet. Itt kettős szempontról van szó. Egyrészt egy konkrét személy szemét segítenénk meg, életét mentenénk meg, másrészt pedig az értékeinket is eh, kommunikálnánk a világ felé, különösen a világ diktátorai felé, nevezetesen, hogy nem vagyunk hajlandó elfogadni azt, ahogy a lakossággal önkényesen bánnak. És azzal zárnám, hogy ha egy emberi életet megmentünk, ez gyakorlatilag egyenértékű a világ megmentésével. És hogyha ennek az embernek az életét megmentjük, akkor ezzel a tisztességünket is megvédjük, megmentjük, azt a képességünket, hogy ne csak politikai, hanem humanitárius célokat is szolgáljunk. Köszönöm szépen Mikalski úr, most pedig Zver úr kap szót. Köszönöm szépen, e, tisztelt elnök urak, az érintett szakbizottságok elnök elnökei. Nagy örömmel és nagy megtiszteltetés számomra, hogy az öt jelölt egyikét bemutassam a 2011-es Szaharov díjra, Boris Pahor, 51 EP képviselő támogatását élvezi 17 tagállamból, többek között 9 delegáció vezetőjét. Pahor úr mindenféleképpen erős jelöltje az idei díjnak. Író és harcolt a gondolatszabadságáért, a totalitárius rendszerek ellen, az emberi jogok védelméért, a kisebbségi jogok, a kisebbségi nyelvek védelméért és igen, magas szintű erkölcsi értékeket képvisel. 1913-ban született szlovén állampolgár, de olasz állampolgársággal is rendelkezik. A szlovén kisebbség tagja, és a Triesti régióban él. Az egyik legbefolyásosabb szlovén író, szlovén, olasz és francia nyelven ír, és számos magas rangú irodalmi díj birtokosa, többek között megkapta az Officier de l'Ordre des Arts et Lettres, illetve Chevalier de la Légion d'honneur díjakat, a francia kormány ítéli oda ezeket a díjakat, illetve az osztrák kormánytól is a Tudományos és Művészeti Érdemlő Kereszt első fokozatát kapta meg, valamint a legjobb irodalmi műdíját Németországban, 2009-ben pedig Nobel-díjra jelölték. Pahor úr túlélte a koncentrációs tábort, és mindig is eh, szembeszállt eh, az olasz eh, fasiszta rendszerrel a munkájában megjelenik a koncentrációs táborban átélt élménye, komoly ösztönzést jelentett ez számára, és a műveiben emléket állít a 20. század első felében történteknek. Ellenezte a jugoszláv kommunista rendszert is, és mindig is a demokratikus pluralizmus mellett szállt síkra. Michel Angelis azt mondta, hogy az ön életét a bátorság hatja át, és minden totalitáriánus rendszerrel szembeszáll a filozófiája pedig nem más, mint a humanitarizmus. A nagykövet is hangsúlyozta azon nagy meggyőződését, hogy a Necropolis című művét, amit több nyelvre le fordítottak, tulajdonképpen a náci horror egyik fő művének tekinthetjük. Tehát Pahor úr mindenféleképpen kiérdemelte a díjat, kiváló jelölt, aki óriási mértékben hozzájárult a humanitárius értékekhez, és nagyon hálásak vagyunk, hogy honfitársunknak tudhatjuk Pahor urat. Köszönöm Cver úrnak, és most Klute úr következik. Köszönöm szépen, elnök asszony. Mari Krisztán Verzsia sajnos nem lehet ma itt, éppen ezért engem ért az a megtiszteltetés, hogy a frakcióm nevében a 2011-es jelölést bemutassam a Szaharov díjra jelölt emberi jogi harcosként mindenféleképpen indokoltnak tartjuk. Itt a személyek megkelő méltósággal is ezt a díjat, és ezt a díjat mindig is azok kell, hogy kapják, akik az alapvető értékeket védik. Számos, illetve egy nagyon fontos béke mozgalom az egyik jelölt Kolumbiából, és itt felmerülhet a kérdés, hogy hogy, hogy egy kolumbiai békemozgalom. Dél-Amerikának Kolumbia az egyik leggazdagabb országa, ugyanakkor viszont az egyik legnagyobb áldozata a nemzetközi közösségnek. A polgárháború már évek óta komoly áldozatokat szed az országban. A nemzetközi humanitárius jog előírja, hogy fegyveres konfliktusban meg kell, illetve biztosítani kell a polgári lakosság védelmét jogainak védelmét. A kolumbiai civil társadalom komoly áldozata a fegyveres konfliktusnak, az egyes kis közösségek különösen. 38-an tűntek el három év alatt, ami egy döbbenetes szám, még egy diktatúrához képest is. Itt több mint 3000 szeméről beszélünk, akik az országukon belül elveszítették otthonukat. És a 2011-es díjra éppen ezért jelöljük az San José da Partado közösséget, ugyanis ők fellépnek saját jogaik érdekében, hogy békében élhessenek, illetve szeretnék, hogy ne húzódjon el tovább ez a fegyveres konfliktus és itt ez a közösség a panamai északi területen él, tehát sajnos nem érzek elő figyelmet. És a az államtól sem kapnak kellő védelmet. Más közösségek Kolumbiában éppen ezért úgy döntöttek, hogy elutasítják szintén a konfliktus, fegyveres konfliktus támogatását. Ugyanakkor ezt a tiltakozást senki nem vette figyelembe. A paramilitáris csapatok változatlan fellépnek velük. 180-an estek áldozatul az ilyen konfliktusoknak az elmúlt években. Ha a haláleseteket megnézzük, akkor fontos, hogy milyen, köz, milyen munkát végzett ez a közösség. És teljesen együttérzünk az áldozatokkal, a családjaikkal. Meg vagyunk győződve arról, hogy minden ember érdekeinek, jogainak védelme fegyveres konfliktusokban, és éppen ezért döntöttünk a jelölés mellett. És komoly fenyegetés éri az embereket a mindennapi életben, és ez a paraszti közösségekre is éppen úgy érvényes. Fontos, hogy az értékeiket át tudják adni a gyermekeiknek, és reméljük, hogy az EU projektek ebben segíthetnek. A San Jose közösség egy kiváló példája annak, hogy hogyan őrzik meg ezeket az értékeket kisebb közösségekben ha ez a konfliktus további áldozatokat szed Kolumbiában, akkor mindenki filelemben fog élni, és 2000 2005-ben már történtek ítéletek, de a mi frakciónk meg van győződve arról, hogy ez a békeközösség mindenféleképpen lehetőséget kell kapjon, hogy a jelenlegi helyzetből ki kilábaljon, és jelenleg paramilitáris csapatok szerveződtek ebben a régióban, és éppen ezért a fenyegetettség nagyon fontos. Az Amnesty International képviselői Brüsszelben lesznek jelent pár héten belül, és az EU jelölést is szeretnék megköszönni és én köszönöm önöknek a figyelmét, természetesen várom a kérdéseiket. Vielen Dank, Herr Klute. And I think we have heard an impressive presentation. Nagyon különböző előadásokat hallottunk, de azt hiszem, hogy nagy benyomást tett ránk valamennyi, mert csodálatos egyéniségekről van szó. Most átadom az elnöki tisztet Krető asszonynak, aki a Fejlesztési Bizottságot képviseli hogy egy rövid eszmecserét levezényeljem. Köszönöm szépen! Még mindig van több mint fél óránk egy kis vitára, hogy megbeszéljük a e, jelöléseket. Ki kíván szólni, kérdezem, ugye mielőtt lezárnánk az eszmecserét. Kérdezem, hogy van-e valaki, aki szólni kíván. Very disciplined. So I think we, uh, if uh, it's not a debate, I think... Nos, hát úgy látom, hogy nem kívánnak a képviselők vitázni. Ebben az esetben megköszönöm valamennyiünk nevében mindenkinek, aki eljött, hogy bemutassa a jelöltjét. Minden jelölt azt hiszem nagyon kiváló, és tudják, hogy a legszélesebb konszenzusra törekszünk majd a jelölésnél. Hát nagyon sok napig, hónapokig ülhetnénk itt, és beszélhetnénk olyan nőkről és férfiakról, akik minden nap küzdenek a gondolati szabadságért, a szólásszabadságért, ahogy Szaharov is küzdött. Legyen bármi is a folyamat végeredménye, abban biztos vagyok, hogy az emberi Európai Parlament szellemiségét, ez tükrözni fogja azt a szellemiséget, amilyenben 1988-ban létrehoztuk ezt a díjat. Mielőtt lezárnám az ülést, még elmondom, hogy ne felejtsék el, hogy fél ötkor az UNICEF vezérigazgatója jön el hozzánk, és mielőtt lezárnám az ülést, tehát emlékeztetnék mindenkit az időtervre. Lesz egy szavazás a külügyi bizottságban, a fejlesztési bizottsággal együtt, ez egy zárt ajtók mögötti ülés, október 20-án, az elnökök értekezete pedig a győztesekről október 27-én csütörtökön szavaz Strasbourgban. A győztes vagy győztesek majd meghívót kapnak egy eszmecserére a külügyi és a fejlesztési bizottsággal közösen decemberben hétfőn Strasbourgban, a decemberi Strasbourg gyűlés hétfőjén, és aztán szerdán, december 14-én lesz a díjátadás. Az Európai Parlament titkársága a lehető legnagyobb publicitást fogja garantálni ennek a rendezvénynek. Nem csak a parlamenten belül lesz ez, hanem szerte a városban. Köszönöm szépen mindenkinek, és körülbelül egy fél óra múlva találkozunk az eszmecserére az UNICEF vezérigazgatójával. Szóval...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 Köszönöm.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

Um, I think uh, we have to start. Azt hiszem, hogy el kell kezdjük a munkát. Kedves kollégák! Nagy örömmel üdvözlöm az UNICEF ügyvezető igazgatóját, Anthony Léket, akivel eszmecserét fogunk tartani a Fejlesztési Bizottsággal és az Emberi Jogi Albizottsággal közösen. Üdvözlöm tehát őt is, és a két másik szakbizottság jelenlévő tagjait is. Antoni Lék így vezető igazgatórat már nem kell bemutatni önöknek, hiszen már nagyon régóta dolgozik a civil szférában. A külpolitikában is részt vett. Nemzetbiztonsági tanácsadó volt Bill Clinton elnök mellett, és karrierje során nagyon komplex helyzetekkel találkozott, különösen humanitárius és fejlődési kérdésekhez kapcsolódóan. Az unicef kapcsolatos együttműködése már nagyon régi múltra nyúlik vissza. Múlt májusban nevezték ki a szervezet ügyvezető igazgatójának. Csak rövid bevezetőt szeretnék tartani az ön témájához. A kiskorúak jogainak védelme az egyik legfontosabb feladata az Európai Uniónak az Európai Unión belül és a határainkon kívül is. Meg kell próbálni elérni ezt. Elkötelezettek vagyunk, hogy ez a gyermekek jogait megvédjük és előmozdítjuk, és ez része az Európai Unió külső fellépéseinek is. Szeretnék utalni a biztonság kérdésére és az emberi jogok kérdésére is. Ami a biztonságot illeti, a gyermekek jogai érintő kihívások bizony nagyon jelentősek. Nagyon nagy mértékben érintik a gyermekeket a konfliktusok, olcsó katonának használják őket. Szexuális ez, ö, erőszakkal élnek ellenük, szintén hasonló ö, katonai és fegyveres konfliktusokban és ezért nagyon fontos, hogy hatékony és széleskörű védelmet biztosítsunk a gyermekeknek, akik háborús környezetben élnek. Ezért nagy érdeklődéssel várjuk az önvéleményét is. Szakértői hátterével biztos meg tud világítani néhány olyan dolgot, hogy az UNICEF milyen területeken dolgozik, hol néz szembe kihívásokkal. Még nincs itt minden képviselő, érkezni fognak majd többen is, úgyhogy nem szabok ön elé határidőt, hanem már is megadom önnek a szót. Nagyon szépen köszönöm, Albertini úr. Üdvözlöm a többi kollégát is. Igyekszem rövid lenni, ha bár nagyon sok mindent el szeretnék mondani. Először is azzal kezdeném, hogy hangsúlyozom, hogy az UNICEF mennyire nagyra értékeli az Európai Bizottsággal és az Európai Parlamenttel fennálló kapcsolatát. Tegnap találkoztam Georgieva biztos asszonyjal, illetve Pibalks biztos úrral, és komoly benyomást gyakoroltak rám. Hát, hangsúlyozzam, hogy az általuk végzett munka, illetve az EU erőfeszítései a humanitárius területen a humanitárius fellépések kapcsán nagyon fontos és központi szerepet játszik nemzetközi szinten, és éppen ezért nagyra értékelem a most önökkel folytatott eszmecserét is. Minket a, a mi munkánkat a gyermekek jogaira vonatkozó konvenció irányítja, illetve az határozza meg, és ezt gyakorlatilag továbbá, tovább erősítette a Lisszaboni szerződés. Nagyon üdvözöljük az EU-ban e területen megalkotott szakpolitikákat. Az Európai Parlament és az UNICEF közös értékeket val, nevezetesen igyekszünk megmenteni és javítani a leginkább rászoruló gyermekek életét a világszerte. Közös eltökéltségünk, hogy eredményesek legyünk, és hogy ezt azáltal érhessük el, hogy a gyermekek jogait érvényesítjük. Az UNICEF a partnereinkkel ezeken az eredményeken dolgozik közösen. Khalil Gibran libanoni költőt idézve, az előrépés nem abban rejlik, hogy miről van szó, hanem abban, hogy mit akarunk elérni. Ahhoz, hogy a célokat elérjük, nagyon fontos, hogy minden gyermekhez el tudjunk jutni, jutni és a benszülöttek körében élő gyermekeket is bevonjuk, illetve megvédjük őket a konfliktus helyzetekben. Különösen azokat, akik a leginkább rászorultak, és akiket elhanyagolnak. A fejlesztéssel foglalkozó szakértők úgy, gondolna, úgy gondolják, hogy nagyon költséges a leghátrányosabb helyzetű gyermekeket elérni. És úgy gondolják, hogy jobb eredményt el lehet érni azokkal, akiket könnyebben el lehet érni. Ez a megközelítés ugyan sok gyermeket segített, de nem minden gyermeket, és nem a leginkább rászorultakat. A nemzetközi közösség újra értékelte a milleniumi célkitűzések kapcsán az ezzel kapcsolatos célkitűzéseiket és nemzeti átlagokat vizsgáltunk, feltártunk nagyon hátrányos helyzetű csoportokat. Az UNICEF egy nagyon szigorú modellezést végzett tavaly, hogy a hagyományos gondolkodásmódot felülvizsgáljuk, ugyanis a legszegényebb területeken élő rászorultakat kell elsősorban elérnünk, és ha rajtunk segítünk, ezzel messze megtérülnek a segítség költségei. Nagyon fontos eredményeket értünk el meglepő módon, és ez a méltányosság alapú megközelítés sokkal hatékonyabb és fenntarthatóbb, mint a jelenlegi gyakorlat. Tehát ez nem csak a helyes módszer, hanem a gyakorlati szempontból is legértékesebb. Vegyük például az alacsony jövedelmű és magas halálozási aránya rendelkező országokat. Minden egyes plusz euró vagy millió euró akár 60 százalékkal szoríthatja vissza a gyermekhalálozást a rászorultak körébe. Lehet, hogy sokkal nehezebb elérni őket, de minden esetre a költség szempontjából sokkal eredményesebb és hatékonyabb, fenntarthatóbb eredményeket hoz. Az UNICEF már elkezdte megvalósítani ezt az új megközelítést, és az Agenda for Change EU e stratégiával párhuzamosan tesszük ezt. Igyekszünk feltérképezni a leginkább rászorult területeket, és úgy elemezni az adatokat, hogy a legrászorultabb gyermekekhez tudjunk eljutni. Jobban ki kell használnunk az SMS technológiát, amivel a járványokat nyomon tudjuk követni, és szerintünk a közösségi alapú programok sokkal hatékonyabbak lehetnek ebből a szempontból is, hogyha feltárjuk azokat a helyeket, ahol a legrászorultabb gyermekek és családok érnek. Természetesen folyamatosan monitorozzuk a programjainkat, értékeljük azokat, hogy feltárjuk az esetleges szűk keresztmetszeteket, illetve hogy hogyan tudjuk inkább átirányítani az erőforrásokat, vagy plusz erőforrásokat szentelni egy-egy területre. Itt most szeretnék néhány példát bemutatni önöknek, amelyek azt mutatják, hogy ez a méltányossági megközelítés nem csak elvben, hanem a gyakorlatban is mennyire eredményes. És nézzük, hogy, a, hogy mi az, ami különösen figyelmet érvényesül. Itt említenék egy krónikus táplálkozási hiányosságból fakadó betegséget, ami gyakorlatilag állandósuló, illetve permanens károkat okoz egy gyermek szervezetében, és ez megakadályozhat, hogyha minél korábbi életkorban megfelelő táplálékhoz jutnak a gyermekek. Világszerte 175 millió gyermek éhezik, és ez sokszorosan meghaladja az EU-ban élő gyermekek számát. 5 év alatt közötti korosztályról beszélünk. A kopenhágai konszenzus szerint ha mikro tápanyagokat, A-vitamin cinket, vasat, jódozott sót és ezek és hasonló viszonylag olcsó tápanyagokat eljutatunk a gyermekekhez. Ez a költség, legköltséghatékonyabb megoldás lehet a globális jólét elősegítése szempontjából. Peruban 2005-ben például kb. 40%-a a gyermekeknek szenvedett alultápláltságban, és egy konkrét méltányoság alapú programot indítottunk ezen probléma felszámolására több ezer gyermek számára meg kell ismertetni ezt a problémát, és gondoskodnunk kell arról, hogy a, családok és a társadalom is jobban hozzá tudjon járulni a probléma felszámolásához. Hosszú távú kapacitásokat kell kiépíteni a táplálkozás biztonsága érdekében kilenc országban méltányosság alapú táplálkozási projekteket valósítunk meg, hogy az alultápláltságot megakadályozzuk a gyermekek körében. Ezen kívül a méltányosság és a védőoltások egymással kézben járnak. E, a védőanyagokat, az oltóanyagokat el kell jutnunk a konkrét közösségekhez, így léphetünk fel például a gyermekbénulás ellen, és az UNICEF, illetve a világban általában a gyermekek 80%-a kap életmentő oltást. Ugyanakkor még mindig évente két millió gyermek eh, hal meg eh, pusztán a legegyszerűbb eh, oltás hiányában. Tehát most nekünk külön figyelmet kell szentelnünk erre a problémára. Az oktatás egy további olyan terület, ahol szintén a legrászorultabbakat igyekszünk megkeresni. Tudjuk, hogy az oktatás a leghatékonyabb módja annak, hogy valakit kiemeljünk a szegénységből, és ez különösen igaz a, gyere, a lánygyermekek esetében. Egy oktatásban részesülő lány túlélési esélyei jobbak, jobbak az esélyei a házasságra, illetve hogy értelmes életet, előítéletmentes életet érjen, éljen. A 113 millió oktatásban nem részesülő gyermekek számát 67 millióra sikerült visszaszorítanunk. Arra kell törekednünk, hogy minél több lánygyermek látogasson iskolát, minden gyermeket el kell juttatnunk az iskolába, illetve az oktatás színvonalát is emelni kell. Egyetlen egy nemzet sem lehet erős, vagy maradhat erős ilyen jellegű befektetés nélkül az emberi erőforrások területén. Nagyon fontos, hogy igazságosabb és befogadó társadalmakat alakítsunk ki, mint ahogy az ENSZ főtitkára is néhány héttel ezelőtt elmondta, a fejlesztés nem lehet fenntartható, ha az nem méltányos és szolgálja mindenkinek az érdekét. Az UNICEF nem csak ezeken a területeken aktív, de megemlítenék egy másik nagyon fontos területet, például az ivóvíz ellátás, a csatornázás, illetve az AIDS-zel szembeni küzdelem. A gyermekekkel szembeni erőszakosság, illetve visszaélések a nemzetközi értelmében büntetendő, és az ENSZ biztonsági tanácsa is felhatalmazta az UNICEF-et, hogy figyelemmel kísérje az ilyen visszaéléseket, és ezekről rendszeres jelentéseket készítsen mi támogatjuk a kormányokat az ilyen irányú tevékenységekben és erőfeszítésekben. És talán a legszegényebb gyerekek a konfliktus helyzetekben vannak leginkább kiszolgáltatott helyzetben, konkrétan Afrika szarván és itt humanitárius katasztrófáról beszélhetünk, ami a gyermekeket illeti, és tudatosan használom ezt az erős szót. Szomáliában, Etiópiában, Kenyában több tízezer ember halálozik el, és több mint 300 ezer gyermek alultáplált és hal éhen. Szomáliában 4 millióan élnek rendkívüli szegénységben, és délen másfél millió gyermek szorul közvetlen humanitárius segítségre. Úgy számolunk, hogy Szomáliában kb. 200 ezren szenvednek súlyos akut alultápláltságtól. És hogyha nem segítünk sürgősen, akkor még több gyermek esik ennek áldozatul. Az akut alultápláltságot igyekszünk felszámolni, ivóvizet biztosítani, megfelelő oltást, himlőoltást például biztosítani számunkra. Nagyon hálásak vagyunk e tekintetben az EU ezirányú segítségéért is. Az EU tagállamok jelenleg 68 millió dollárnak megfelelő összeget biztosítanak. Az ECHO pedig mintegy 30 millió dollárt. Ezeknek a fontos alapoknak a fele nem ágazatokhoz van rendelve, tehát rugalmasan felhasználható, hogy a legsürgetőbb igényeknek tudjunk megfelelni. Az Afrika szarván uralkodó helyzet egyre súlyosabbá válik, és a, ha a az asszályt, illetve az ebből kimaradó termelést leszük akkor igen súlyos hatásokkal kell számolnunk. Kötelezettségünk tehát, hogy ebben a helyzetben minél több életet, konkrétan gyermekéletet megmentsünk. Az erőforrásainkat úgy mobilizáljuk, hogy ezeket a katasztrófákat megakadályozzuk, ugyanakkor viszont figyelembe kell vennünk az éghajlatváltozás és a konfliktus közötti összefüggést és ezek hatásait. Fel kell készülnünk ezekre a kihívásokra is, ami különösen komoly a jelenlegi pénzügyi körülmények között. A költségvetési válság folytatódása következtében nekünk is szorosabbra kell húznunk a nadrág szíjat. Az UNICEF-nél a kiadásokat csökkentettük, de nem a programok rovására, hanem egyéb módokon, nevezetesen a központunk kon belüli kiadásokon takarékoskodtunk, illetve igyekszünk hatékonyabbak lenni, ugyanakkor a tevékenységünket átláthatóbbá tenni. Az UNICEF végrehajtó tanácsa nemrégiben fogadott el egy döntést, miszerint minden kormányközi szervezet, így például az EK is és a globális alap folyamatosan megkapja a belső, illetve hozzáférhet a belső audit jelentéseinkhez, és ezáltal 2012 végéig a honlapunkon megjelentetjük ezeket a belső jelentéseket. Az eddig ismertetett erőfeszítéseink kapcsán büszkén működünk együtt az EU-val, illetve az Európai Parlamenttel a gyermekek jogainak közös ügye érdekében, és csak akkor élhetünk el eredményeket, hogyha a lehető leghatékonyabban partnerként működünk együtt. Remélem, hogy önök legalább annyira büszkék, mégpedig joggal, arra, hogy nem csak az UNICEF és más szervezetek tevékenységéhez járultak hozzá, hanem a gyermekek megmentéséhez is. Reméljük, hogy jobb eredményeket érünk el a jövőben, előre tudunk lépni, és egy olyan világot tudunk biztosítani, ahol a gyermekek is boldogan élhetnek. Grazie, eh, dr. Lake. Köszönöm szépen. Lék úr. Köszönjük ezt a részletes összefoglalót. Most mondom még egyszer, hogy ezt az ülést Krétó asszonyal közösen elnököljük. Ő a Fejlesztési Bizottság alelnöke, úgyhogy át is adom neki a lehetőséget, hogy a vita moderátora legyen és elnökölje. Köszönöm szépen, elnök úr, és Számomra is nagy megtiszteltetés, hogy társelnöke lehetek a ma délutáni ülésnek, és nagyra becsüljük ezt a lehetőséget, hogy ön ellátogatott hozzánk. Különösképpen most, amikor ennyire nehéz időszakot élünk, ilyen sok a konfliktus szerte a világon. Úgyhogy bizonyára tudja, hogy a fejlesztési bizottság az elmúlt években szoros együttműködést épített ki a szereplőkkel a gyermekjogok területén, az ENSZ-ben. Megtartottuk az Európai Fejlesztési Napokat, és jelentést készítettünk a gyermekek jogairól, illetve a gyermekmunkáról. Haitin. Szeretném eh, megköszönni már előre is az együttműködést az intézmények között, mert mindannyian ismerjük, hogy eh, mik a konfliktusok következményei. Leginkább a nők és a gyerekek szenvedik meg ezeket. Most dolgozunk egy jelentésen, amely a nők, illetve a gyerekek helyzetéről szól eh, konfliktusokban. Tehát ugye az élelmiszerellátás, a víz, a közlekedés eh, ellátási problémák, ezek a hálózatok, ha megsemmisülnek, nehéz helyzetbe kerülnek az emberek, és evetelen bánásmódot is elszenvednek. Még valamit szeretnék felvetni, amiről esetleg a végén még eh, beszélhetne egy olyan probléma, amely egyre inkább fölmerül, leginkább most az arab konfliktusokban a túlszejtés témája, különösképpen a nők, illetve a gyermekek használata úgymond, mikor védőpajsként vagy túszként használják őket. Ez nem csak konfliktusok esetén fordul elő. Azt már említette, hogy Szomáliában például nagyon-nagyon súlyos a helyzet, gyermekeket toboroznak, és kiképzik őket, hogy aztán a fronton harcoljanak, tehát fegyveres harcra képzik ki őket, és nem járhatnak iskolába. Az UNICEF erőfeszítéseit nagyra becsüljük Szomáliában, azonban úgy gondoljuk, hogy sokkal aktívabbnak kell lennünk, sokkal többet kellene tennünk ebben a térségben. Amint tudják, az Európai Unió a legfontosabb donor, a nemzetközi színpadon, de mégsem mindig a legfontosabb szerepet játsza az ilyen konfliktusokban, ami sajnálatos, pedig szerintem ez nagyon fontos, az elszámoltathatóság, az átláthatóság is kulcsfontosságú, és egyre inkább azzá válik, az országok egyre inkább önzőbbé válnak, és valahogy gondoskodnunk kell arról, hogy az a pénz, az a támogatás, amit mi biztosítunk, eljusson azokhoz, akiknek valóban szüksége van rá, a jó helyre, jó kezekbe kerüljön. A Fejlesztési Bizottság szemszögéből még a malajziai gyermekek helyzetéről kell szólnom. 2011. júliusában 30 gyermeket tartottak túszként fogva. Nem tudom, hogy hogyan alakul a helyzet, Na, több évtizede nagyon nehéz ez a probléma. Írországban a gyermekotthonokban szenvedtek el a gyermekek zsarolást, kizsákmányolást, szexuális erőszakot, és így tovább. Talán mm, új, az együttműködés új módjait fel tudjuk tárni, és megpróbáljuk előzni azt, hogy tovább súlyosbodjanak ezek a dolgok. Hát ennyit, mint a Fejlesztési Bizottság alelnöke. Most pedig szeretném a képviselőket az eszmecserére felhívni. Kérdezem, hogy ki kíván hozzászólni ehhez a vitához, a külügyi bizottság tagjait, fejlesztési bizottság tagjait egyaránt. Pancéri úr, parancsoljon! Grazie, grazie. Köszönöm, elnök asszony. Én is nagyon örülök annak, hogy eljött hozzánk az UNICEF vezérigazgatója. Meg is mondom, hogy miért. Nagyon fontos alkalom ez, nagyon fontos találkozó ez. Az önök által végzett munka kétségkívül nagy jelentőségű. Önök nemzetközileg is elismert szervezet, szerte a világon tisztelik és becsülik az önök munkáját, rengeteg energiát, erőforrást tudnak mozgósítani különböző beavatkozásokra, programokra, amelyeket meghatároztak. Amit én kérdezni szerettem volna, az tulajdonképpen az ön véleménye. Mi a véleménye arról, hogy azok a témák, amelyekkel sajnos foglalkoznunk kell, nem ö, egyszerűen humanitárius jellegűek? A problémák jó része, amelyekkel szembenézünk, általában közvetlen következménye bizonyos politikai választásoknak, politikai döntéseknek illetve annak a ténynek, hogy ez a nyugati társadalom ennyire az erőforrások intenzív kihasználása felé fordult. Az erőforrásokat teljes mértékben kihasználja. Hogyha a bolygót megnézzük, akkor azt látjuk, hogy az erőforrások kétharmadát a bolygó lakosságának egyharmada birtokolja. És ez bizony az egyik legnagyobb probléma. Tehát én úgy gondolom, hogy a humanitárius értékelés mellett egyfajta politikai értékelésre is szükség van. A választások, a döntések meghozatalakor, illetve a modellek kialakításakor, amelyeket felállítunk a kihívásokkal szemben. És ezért felmerül bennem a kérdés, nem lenne talán ideje annak, hogy az UNICEF a politikai szintéren is aktívabb legyen. Aktívabb, mint idáig. és ez mondjuk lehet a beavatkozási tervek összeállításakor, de a végrehajtásakor is. Tehát mindkét esetben aktívabb lehetne az UNICEF. Nagyon sokszor az a benyomásom talán, lehet, hogy ez egy értékelési hiba a részemről, hogy a beavatkozás inkább ex post történik, tehát utólag, mint sem ex ante, azaz előre. Pedig szükség lenne a megelőzésre. Tehát azt kérdezném, hogy ön esetleg érzi -e ennek a szükségességét, és készen állna-e, hogy a politikai platformokon is aktívabb szerepet játszanak? És azt is kérdezném, hogy mi a helyzet jelenleg? Van-e arra lehetőség, hogy ez a fajta integráció megvalósuljon, mert az önök munkája nem csak utólag hasznos, hanem azoknak a problémáknak a megelézésében is, amiről, amelyekről beszéltünk. Anybody else who wants to... Kíván bárki más hozzászólni? Brok úr. No. no. no. So... Nem? Akkor... De, de kérde... Kérdezzetek, hogyha szeretném, mondja Brok úr. Thank you very much. Uh, would like to ask a question. Köszönöm, én is szeretnék akkor kérdezni. Örülök, hogy ismét itt láthatom, körünkben üdvözölhetem. 15 évvel ezelőtt láttam önt itt utoljára. Egy kérdésem lenne. Jelen pillanatban nagyon sok vitánk van, nagyon sok kérdést kell tisztázni. A közép-ázsiai országok okkal kapcsolatban kereskedelmi ügyekben ott fennáll a probléma, hogy gyermekmunkát alkalmaznak, és szeretném megtudni, hogy milyen tanácsa van, mit tehetünk ez ellen. Meggyőződésem, hogy az ILO és az UNICEF közös érdeke az, hogy ezt a helyzetet kezeljük, hol tudunk jobban együttműködni, és hol tudnánk esetleg tanácsot kapni, illetve hogy tudjuk végrehajtani ezt. Az Európai Unióban nagyon gyakran előfordul, hogy vannak bizonyos normáink, például a kereskedelmi társulási egyezményekben, de ezeket utána soha nem tartatjuk be, soha nem ellenőrizzük, hogy a feltételeket betartották-e a feleink, vagy nem. És szeretnénk a tanácsát kérni ezzel kapcsolatban. Nem elég jól játsszuk a szerepünket az ilyen kérdésekben. Uh, Köszönöm szépen, mondja az elnök asszony. Lochbiller asszony, az Emberi Jogi Albizottság alelnöke. Talán önnek is volna néhány szava, hogy lebonja a következtetéseket az elhangzottakból. Vagy esetleg lékóra ezelőtt, a konklúzió előtt kíván válaszolni? Akkor talán először Lék úr reagáljon a kérdésekre. Köszönöm szépen. És köszönöm ezt a sokszínű és nagyon érdekes kérdés csomagot. A képviselő úrnak nagyon széles kört lefedő kérdése volt az UNICEF-fel kapcsolatban Az UNICEF az egyik egyetlen olyan ENSZ ügynökség, amely most Közép-Szomáliában tudja folytatni a munkáját. Mi vagyunk az az ügynökség, amely a gyermekbénulási kampányokat tudja folytatni Afganisztánban olyan területeken is, ahova senki más nem jut be. Az UNICEF együttműködve az európai közösséggel, sőt az ő nevükben olyan országokban dolgozik, amelyek nagyon komoly politikai nehézségekkel küzdenek, és ahol az Európai Uniónak nehéz közvetlenül jelen lennie. Például gondolok Zimbabvére, és más politikai szempontból nehéz esetnek minősülő országra. Nagyon fontos, hogy az UNICEF fenntartsa ezt a státuszát. Nem csak, hogy nem vagyunk politikai szervezet, de nagyon fontos, hogy így is tekintsenek ránk. Más oldalról önnek tökéletesen igaza van abban, hogy nehéz elválasztani, különösen a széles makroszinten a politikai és a nem politikai aspektus, hiszen a politikai döntések, ahogy ön jól tudja, óriási hatással vannak a gyermekek életére, illetve az UNICEF munkájára. Úgyhogy jelen pillanatban az UNICEF-en belül arról vitázunk, hogy hol húzzuk meg a határt a politikai és a nem politikai fellépés között. És nincs világos határvonal. Mit is próbálunk megtenni? Megpróbálunk állást foglalni, például a széles kört lefedő kérdésekben olyanokban is, amit ön felvetett politikai fórumokon, úgyhogy ne tűnjünk úttörőnek, és ne úgy tűnjön, hogy politikai eredményt akarunk elérni, hanem a gyermekek érdekében akarunk fellépni. Érzi, hogy milyen különbségtétellel értem? Hadd mondjak egy példát. Engem nagyon aggasztanak, és az UNICEF-nél mindenkit nagyon aggaszt az a egy sor döntés, amelyet a pénzügyi válság kontextusában fognak meghozni Európában és az iparosodott világban, sőt, talán még inkább különösen a G20-as országokban, de sok más országban is, öm, azzal kapcsolatban, hogy hogyan folytatják a fejlesztési politikáikat. Úgy gondolom, hogy óriási veszélye van annak, hogy annyira aggasztani fogja őket a rövid távú probléma megoldás, hogy nagy infrastruktúra projektekbe fognak beruházni annak érdekében, hogy munkahelyeket teremtsenek, és eltekintenek attól, hogy az emberi tőkébe, a szociális ágazatba, az egészségügybe és az oktatásba ruházzanak be. Különösen a gyerekekbe hogyha ezek a beruházások befagynak, akkor a társadalmak jövőbeli egészségére komoly hatással lesz ez. És ahogy a megjegyzéseimben is már érintettem, és ezt a történelm is igazolja, véleményem szerint, nem lehet egészséges fejlődést, egészséges növekedést elérni, hogyha az nem méltányos, és hogyha az nem hat ki az egész társadalomra az oktatásba és az egészségügybe történő beruházás által. Tehát az egész társadalmat kell, hogy ezek érintsék, nem csak a legfelsőbb szintet, hiszen ahol a legnagyobb fogyasztás megvalósul. Ez egy nagyon átfogó és végső soron politikai kérdés. És nem csak az igazságosság és a méltányosság kérdése merül fel, hanem komoly gazdaságpolitikai megfontolások is állnak a mögött, hogy az egészségügybe, az oktatásba és a gyermekekbe be kell ruházni. Ezt az üzenetet mindenhol terjesztjük, és köszönöm a lehetőséget, hogy itt is elmondhatom. Ez kapcsolódik néhány kérdéshez, amit az, az elnök asszony a gyermekek borzasztó fegyveres konfliktusban való felhasználásáról tett fel. A gyerektoborzás Szomáliában, erről sok hónappal ezelőtt egy nyilatkozatot adtunk ki, adtam ki például. Aztán a gyermekek megölése. Például két gyermeket öltek meg nemrégiben Jemenben, a szíriai áldozatokról nem is beszélve. Ez mindenhol felháborító. Az UNICEF-nek ismét az a szerepe, ismét a két szerepét óvatosan ki kell egyensúlyozni. Egy oldalról az ENSZ biztonsági tanácsától azt a mandátumot kaptuk, amelyet egyébként a, ez, a 1998-as határozattal kiterjesztették. Ez kimondja azt, hogy az ENSZ biztonsági tanácsa fel fog lépni az ellen, hogyha iskolákat támadnak meg a fegyveresek, és ezt támogatja számos Európai Uniós tagállam is. Tehát két szerepünk van. Az egyik az, hogy nyomon kövessük az eseményeket és jelentéseket készítsünk. Ez a gyermekmunka esetében is így van, például Közép-Ázsiában is csináljuk ezt. Tehát az az egyik szerepünk, hogy nyomon kövessünk és jelentéseket írjunk. És utána szorosan együttműködjünk a Eladika Kuaszlámival, aki az, a fegyveres konfliktusokban érintett gyerekekkel foglalkozó ENSZ külön megbízott. És utána a fegyveres csoportokkal és a kormányokkal megpróbálunk együttműködni annak érdekében, hogy engedjék el a gyerekkatonákat, és segítsenek a gyerekeknek, ahogy azt én is láttam Kelet-Kongóban, azáltal, hogy felkészítik őket a társadalomba való újraintegrációjukat elősegítik. Tehát mind a kettőt kell tennünk. Ez azt jelenti, hogy mindig nagyon óvatosan kell egyensúlyoznunk egyrésztről nyomonkövetés a között az egyik oldalon, illetve másik oldalról a között, hogy tegyünk annak érdekében, hogy ne csak mi, de a helyen, helyben lévő szervezetek is gondoskodjanak a társadalomban visszatérő gyerekkatonákról. Aztán az emberi jogi egyezménynek mi vagyunk az egyik őrangyala. Soha nem lehet eléggé kiállni ezekért a jogokért. Több mint 150 országban világszerte, köztük Európában, Észak-Amerikában is nyilatkozatokat adunk ki, illetve jelentéseket a gyerekek nevében, amikor úgy érezzük, hogy a gyermekek jogait megsértik. De ezt úgy kell tennünk, hogy lehetővé tegyük, hogy ugyanezen gyerekek érdekében folytathassuk ezekben az országokban a programjainkat. Tehát itt nagyon komoly diplomáciai készségre van szükség. Egy oldalról kiállunk a normák és mellett és a gyermekek jogai mellett, más oldalról viszont úgy kell cselekednünk, hogy fenntarthassuk a politikai rendszerek, a kormánypolitikák különbözőségei ellenére a tevékenységünket. És hogyha ezt a kapacitásunkat az UNICEF-ben elveszítjük, akkor az óriási katasztrófa a gyerekek számára, hiszen nagyon sok nehéz körülmény között élő gyerek környezetében csak mi tudunk jelen lenni a nemzetközi szervezetek közül. Azt hiszem, hogy ez nagy részt lefedi a közép-ázsiai problémákra vonatkozó kérdést, és az intézményesítés kérdésére is utal. Ez nagyon komoly probléma, legalábbis az elmúlt néhány években egyre komolyabbá vált, és meggyőződésünk az, hogy a gyermekek intézményesítése különösen intéz, intézetbe adása különösen a nagyon fiataloké a gyermekjogok megsértését jelenti. Hiszen a gyermekek alapvető érdekeinek a, a védelme a cél, és ez jobban megvalósul egy családi környezetben, mint akkor, amikor intézetbe kényszerítik a gyereket. Azt hiszem, hogy nagyjából sikerült lefednem az összes felvetett kérdést és ismét visszatérnék a gyermekmunka és a közép-ázsiai térség kérdésére. Együttműködünk az ILO-val, néhány hónappal ezelőtt volt találkozónk is, és várjuk azt, hogy az Európai Unió képviselőivel és a külügyi szolgálattal is együttműködjünk, hiszen abban a helyzetben vagyunk, hogy most meg kell vizsgálnunk azt, hogy a programokat hogyan hajtották végre, segíteni kell a végrehajtásban, és a kormányokat és az, a cégeket is fel kell kérnünk arra, hogy a gyermekek jogainak megsértésével hagyjanak fel. Köszönöm, Loch Piller asszony, az Emberi Jogi Szakbizottság, Albizottság nevében. Köszönöm szépen a lehetőséget. Ha jól értem, akkor nekem kell néhány záró következtetést megfogalmaznom. Először is szeretném megköszönni Lék úrnak, hogy elfáradt a parlamentbe, és megosztotta velünk az elképzeléseit. Igen, tartalmas és érdekes volt a, az előadása. Érdekes, mert az UNICEF rengeteg dolgot tesz. Említette, hogy az alacsony jövedelmű közösségekre és különösen az ott élő gyermekekre összpontosítanak. Nem tudom, hogy ki kérdőjelezheti ezt meg, hiszen ez a legjobb beruházás. A lakosság egy harmada gyermek. Tehát a társadalmunk igen nagy hányadát képviselik, és mellesleg ők a jövőnk is. És azért is eh, tetszett az előadása, illetve némi szégyenérzettel tölt el, mert eh, mi nemzetközi társadalomként úgymond eh, alig teszünk valamit az oktatás területén, vagy bizonyos betegségek leküzdése területén, vagy a táplálkozás javítén. Említette, hogy ez nem az egyetlen egy terület, ahol dolgoznak, de a gyermekek jogai, illetve érdekeinek képviselete, ehhez képest, az önök munkájához képest ezen a területen mi kis csecsemők vagyunk. Idén tavasszal fogadta el az EU a gyermekek jogára vonatkozó új stratégiát. Ezt a csecsemőt kell most felnevelnünk, és gondolom, hogy ennek során támaszkodhatunk az önök tapasztalataira. Az Emberi Jogi Albizottság minden állásfoglalásában igyekszik nagyon erőteljesen hangsúlyozni, aláhúzni a leánygyermekek érdekeinek, jogainak védelmét. Itt különböző iránymutatások vannak, például a gyermek katonákra vonatkozóan is, Remélem, hogy ezeken az eszközökön, ezeket az eszközöket tovább tudjuk fejleszteni az önök tapasztalatai révén is. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer. Az EU tagállamok, ha jól tudom, 68 millió dollárral járul hozzá az UNICEF munkájához Afrika szarván, és ha jól tudom, ez abszolút fontos, hogy mi fenntartsuk ezt a pénzügyi támogatást, sőt, esetleg fokozzuk is. Köszönöm szépen még egyszer. Let's start the last uh, point on our agenda. Kezdjük az utolsó a napirendi pontunkkal. Ez pedig az autoriter uh, rendszerekre vonatkozó politikáról szól. A 13-as és 14-es napirendi pontunkról van tehát szó, az autoritárius rendszerekkel szembeni következetes politika olyan rendszerekről van szó, amelyeknek az EU határain belül személyes és kereskedelmi érdekeltségeik vannak. Először Graham Watsonnak fogom megadni a szót, és utána pedig Porter asszonynak, és ezután lesz vita. Így viszont időt tudunk megtakarítani, hogyha a két témát most így egyben hallgatjuk meg, és akkor együtt is tárgyalhatjuk őket. Tehát további késlekedés nélkül Watson úrnak adom át a szót. This report. Köszönöm, elnök úr. Ebben a jelentésben az Európai Parlament egyik új hatáskörét kívánom kihasználni. A Lisszaboni szerződés értelmében ajánlást fogalmazhatunk meg a tanácsnak. Természetesen elismerem azt is, hogy ezt a jelentést igazándiból a tanács felé, valamint a bizottság felé és a főképviselő, főképviselő asszony felé is kellene címezni, ugye a kompetenciájuknak megfelelően. Ez a jelentés a szankciókról szól. Elnök úr bizonyára tudja, hogy a szankcióknak nincsen nemzetközi szinten elfogadott meghatározása. Az egyik legellentmondásosabb külpolitikai eszközt jelentik a szankciók, amelyen rendelkezünk. Azonban van ezeknek előnye is. Segítenek abban, hogy elszigeteljük, megbélyegezzük úgymond a célzott személyeket. Restriktív intézkedésekről van szó. Egyre inkább jól célzott és intelligens szankciókat alkalmazunk, amelyekkel magánszemélyeket célzunk meg, vagy eliteket, fekete listára teszünk bizonyos személyeket, azért, mert így ö, hatékonyabban tudunk eljárni, mint hogyha átfogó gazdasági embargót vezetnénk be. Meghaladtuk már azokat a szankciókat, amelyeket az ENSZ szintjén fogadunk el, de Mm, Európai Unióként még soha nem alakítottunk ki átfogó politikát a szankciókról, annak ellenére, hogy a Politikai és Biztonsági Bizottság már kérte a bizottságot, hogy foglalkozzon a témával. Ez a jelentés az egyoldalú EU szankciókkal foglalkozik, tehát nem azokkal, amelyek az ENSZ döntései nyomán lépnek életbe. És pontosan azt kéri ez a jelentés, hogy legyen átfogó politikánk a szankciók kapcsán. Ennek nyilván vannak erőforrás következményei, ez azt fogja megkövetelni, hogy a tagállamok rendszeresebben tárgyaljanak egymással, az EU hatóságaival, osszák meg az információkat például, annak kapcsán, hogy milyen eszközök, pénzügyi eszközök találhatók az érintett tagállamokban, amelyek szankciók által célzott személyek tulajdonát képezik. A szankciós politika általában reaktív és nem proaktív, hogyha proaktív lenne, akkor talán még a rendszerváltozást is ösztönözhetné, vagy legalábbis így tekinthetnénk rá. Az én érvem az az, hogy az Európai Unió az úgynevezett puha hatalom felhasználásával nagyon hatékonyan tudta ösztönözni a rendszerváltást, a rendszerváltásokat. És egyfajta proaktív szankciós politika megerősíteni az EU-nak ezt a képességét. Van egy ellenvetés, az EU szankciókkal szemben egész idáig elnézést, egy célkitűzés, javítja magát az előadó, az volt a szankciók alkalmazásában, hogy a szankciók győzték meg a kormányokat arról, hogy érdemes tartózkodni a nem demokratikus viselkedéstől. Gondolhatunk itt Burmára, Zimbabvéra, vagy akár elefántcsontpartra is. Persze feltehetnénk a kérdést azt, hogy ezeket a szankciókat miért nem minden rendszerrel szemben alkalmazzuk, amely mondjuk autoriter módon jár el, vagy nem demokratikusan viselkedik, mint például Szaúd-Arábia, vagy pedig Szingapúr akár. Ugyanis a szankciókat következetlenül használjuk, és ez aláássa az unió hitelességét. És az biztos, hogy csökkenti a szankciók hatékonyságát. Elnök úr, én nem állítom, hogy szakértője vagyok a szankcióknak. Én nagyon szívesen meghallgatom a kollégáim tanácsait, tapasztalatait, és üdvözlöm a módosító indítványaikat, amelyeket benyújtanak esetleg a jelentésemhez. Azonban azt gondolom, hogy az Európai Uniónak nagyon hasznos lenne, hogyha kialakítana egy ilyen átfogó szankciós politikát. A magyarázat, amit fűztem a jelentésemhez, még egy kicsit bővítésre szorul. Ehhez az indokoláshoz majd még én is benyújtok két módosító indítványt. Az egyik a két oldalú meg, kereskedelmi megállapodásokban szereplő emberi jogi klauzulákra vonatkozik, a másik pedig az Európai Unión belüli eljárásokra, amelyeket azok ellen indítunk, akik segítenek másokat abban, hogy szankciókat elkerüljenek, megkerüljenek. A jelentésemben azonban azt is megemlítem, hogy szükséges világosan megfogalmazni azt, hogy milyen helyzetekben kell restriktív intézkedéseket alkalmazni, pontosan milyenek legyenek ezek az intézkedések, milyen politikai kontextusban. Valamint azt is megemlítem, hogy hatékony szankciós politikát kell kialakítani, a tagállamoknak egy közös hangon kell szólni, egy hangúan, egyformán kell a szankciókat végrehajtani gondoskodni kell arról is, hogy a politikák a szankciókat támogassák, meg legyen egyfajta elve a szankciók alkalmazásának, és legyen integrált a megközelítés a külügyi szolgálat, a bizottság és a többi szereplő között. Tehát koherens politikára van szükség az EU-n belül, az EU határain belül. El kell köteleznünk magunkat, amellett, hogy a nemzetközi közösség támogatását is keressük az ilyen politikánkhoz. Különösképpen a nagy befolyású szereplők felé kell fordulni abban az országban, amelyet a szankciók célúznak. Tehát mit is jelent ez? Világosan meg kell magyaráznunk azt, amit mondjuk talán kockázatos így meghatározni, de mégis úgy határozzuk meg, hogy etikus külpolitika. Tehát milyen, melyik az a, milyen az a külpolitika, amelyből nem hiányzik az etika? és az a külpolitika, amelyben a szankciókat legalább következetesen alkalmazzák. Köszönöm szépen, Watson úr, igaza van. Nagyon jól látja, hogy ennek az eszköznek a felhasználási módja nagyon különböző, és persze mindig politikai döntésről van szó. Egy politikai döntés eredményeképpen vezetnek be szankciókat. Tudja tehát, hogy ez nem kizárólag az EU-hoz kapcsolódik. Tegnap is Láthattuk ezt, az ENSZ szavazott Szíriáról, tehát ismerjük a szankciók indikatív jellegét. Most pedig Portele asszonynak adom át a szót, hogy a szankciókról és az elszigetelésről beszéljem. Köszönöm szépen. Ez az határozat, az az Európai Unió szankciós politikájára utal tudományos szempontból a hatékonyság is aggaszt minket. A kérdés az, hogy a szankciókat könnyebb eladni az európai nagy közönségnek, hogyha valamilyen eredményt is fel tudunk mellé mutatni. Nem elég, hogy szankciókat alkalmazunk, azt is akarjuk, hogy működjenek. És ezért négy reformot javaslunk. Az egyik, hogy a szankciók célját konkrétabban határozzák meg. Az a konkrét célokat definiálják. Ez azért fontos, mert utána meg kell határozni valamilyen mutatókat, amelyekhez lehet mérni az eredményeket. Aztán ehhez kapcsolódik az, hogy a szankciók hatását mérni kell. De nem csak egyszer, akkor, amikor a szankciókat bevezetjük, hanem előtte is kell vizsgálódni hatástanulmányban. Hatástanulmányra van szükség, hogy úgy tervezzük meg a szankciókat, hogy a lehető leghatékonyabbak legyenek. Az az elsődleges felmérés fontos a szankciók optimalizálása szempontjából. Ez konkrétan egy mélységi elemzést tartalmaz a társadalmi és gazdasági hatásokról, hogy a gazdaság különböző ágazatait és a különböző társadalmi rétegeket hogyan érinteni a szakció, és hogy a célországban hatékonynak bizonyulhat-e ez a konkrét szankció. Tehát milyen intézkedésnek milyen hatása lenne a célországra, milyen hatása lenne a népességre, és a vezet költségvetésbe vetett bizalmat hogyan befolyásolná. Aztán egy fokozatos kivezetési záradékot is be lehet építeni, hogyha felveszük a kommunikációt, a kapcsolatot a vezetőkkel, akkor tudják, hogy mit kell végrehajtaniuk annak érdekében, hogy a szankciót feloldják. Hogy milyen feltételeknek kell megfelelniük. Egy mechanizmust szeretnénk létrehozni, egy rendszeres konzultációt és monitoring mm, rendszert, amivel például az AKC országok norma sértéseit vizsgálnák a különböző megállapodásokban. Ezen eljárásnak a, az elemeit a közös kül- és biztonságpolitika szankció rendszerére is át lehetne vinni. Jelen pillanatban két kicsi szankciókkal foglalkozó egység van, az egyik a külügyi szolgálatban, a másik a bizottságban. Ezeknek az együttműködését, információcseréjét és szinergiáit fejleszteni kéne. Egy közös egységre lenne szükség, amelyben külügyi szakértők is részt vennének, hogy ők a hatástanulmányokat tudjanak a szankciók előtt és a szankciók bevezetése után készíteni. Elnök, köszönöm szépen. Lehet, hogy egy helyett akkor majd most három ilyen egység lesz, mert általában ez szokott történni, amikor megpróbálunk ilyen lépéseket tenni. Köszönöm szépen! Van egy sor árnyék jelentéstevőnk, és más kollégák is, akik szeretnének hozzászólni. És először Jegle asszony kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, és köszönöm mindkét előadónak Szeretném hangsúlyozni, hogy ez a kezdeményezés nagyon fontos, és az Európai Parlament számára különösen fontos, hogy felkarolja Watson úr kezdeményezését, és a szakbizottságon belül pontosan arról van szó, hogy nekünk is támogatni kell ezeket a döntéseket, és Lisszabont követően megkövetelhetjük ezeket a jogokat. Először is néhány kérdést szeretnék feltenni, és ezeket még a vita során biztos tisztázni fogunk, illetve a módosítókkal épp úgy. Pontosan kell definiálni először is az autoriter rezsim kifejezést. Watson előadó úr bizonyos következetesség hiányról beszélt, inkonzisztenciáról, hogy hogyan járunk el az egyes autoriter rezsimekkel szemben. Nagyon fontos, hogy szem előtt tartsuk ezt is, illetve azt, hogy a civil társadalom számára mennyire lehet káros egy-egy szankció, milyen hátrányos kihatásai lehetnek a szankcióknak, amit mindenféleképpen csökkentenünk kell. És nem csak szankciókat kell, szankciókat kell előírnunk, hanem egyfajta átmeneti forgatókönyvről is gondolkodnunk kell, és szerintem egyértelműbbé kéne tenni, hogy az Európai Parlament milyen szerepet játszhat mindebben. Tehát például a vizsgálati folyamatban, vagy a szankciók felügyeletében, nyomon követésében, végrehajtásában kaphatnánk szerepet. Watson úr én mindenféleképpen támogatnám önt az itt fel, meg, felvázolt követelésekben, ami a kétoldalú megállapodások alapul vételét illeti. Jelenleg éppen Marokkóval folynak a tárgyalások, és ha szeretnénk valamit elérni, ebbe bevonni, akkor tovább kell dolgozni, de fernek kell lennünk nem lehet azt mondani, hogy az egyik országgal baráti viszonyt táplálunk másokkal szemben nem, és ugyanazokat a követelményeket nem egytetően fogalmazunk meg. Tehát támogatjuk mindenféleképpen abban, hogy egyértelmű alapelveket, irányvonalakat fogalmazzunk meg. És nagyon fontos, hogy a kapcsolatokat nem szabad megszakítani az érintett országokkal. Folytatni kell a dialógust, és a jövőbeni demokratikus berendezkedés kiépítésére tekintettel, tehát ezt mindenféleképpen folytatni kell. Fontos, hogy a civil társadalom is a mi oldalunkon álljon. Végezetül pedig ugyancsak fontos, hogy végig kellene gondolni azt, hogyan garantálhatjuk, hogy a tagállamok eh, ne kettős mércével mérjenek. Egyértelmű definíciókra van szükség, tehát, hogy mit értünk az autoriter rendszer alatt, és egyértelmű álláspont eh, kell a tekintetben is, hogy melyek azok a feltételek, amelyek eh, szankciókat vonnak maguk után, illetve milyen feltételek mellett lehet a szankciókat felszámolni. Köszönöm szépen az első eszmecserét, és várom a további együttműködést. Zala úr. Thank you. The reporter... Köszönöm. Watson előadó úr megemlítette, hogy nem szakértője ezeknek a kérdéseknek. Mégis úgy gondolom, hogy nagyon mély gondolatokkal átitatott, jól struktúrált és meggyőző a jelentése. Ezen a ponton három megjegyzésem lenne. Először is, hogy a probléma mindig a tagállamok közötti egység hiánya. Most is. Vannak olyan tagállamok, amelyek valamilyen típusú kapcsolatot ápolnak több a problematikus rezsimekkel, történelmi vagy kereskedelmi kapcsolataik alapján, és ezért megakadályozzák azt, hogy egyetemesebben és következetesebben alkalmazza az Európai Unió a közös szankciókat. Ezt a problémát fel kell ismerni, és az első bekezdés megoldás is javasol erre. Szigorúbb és mérhetőbb kritériumokat ír elő akkor, amikor az Európai Unió szankciókat kíván alkalmazni. Kollégám az autoriter rezsimek definíciójával kapcsolatban is felvetett egy kérdést, hogy ezt pontosan kéne meghatározni ezt a fogalmat, de világos a javaslat, hogyha a kiváltó kondíciókat objektívé és konkrétá tesszük, akkor nehezebb lesz egyes tagállamoknak megakadályozni a politika végrehajtását. Ezt sajnos gyakran tapasztaljuk jelen pillanatban. Így koherensebbek és kiterjedtebbek és egyetemesebbek lesznek a szankciók, nem olyan szelektívek, mint mostanában. Egyetértek a jelentéstevővel, de úgy gondolom, hogy nem szabad elfelejteni, hogy itt ennek van egy másodlagos hatása. Hogyha a szankciók automatikusabbak lesznek, akkor a stratégiai rugalmasságból veszíthetünk. A nagyobb következetesség nem feltétlenül vezet hatékonyabb megoldásokhoz. Néha a szelektív vagy rugalmas megoldás hatékonyabb lehet, függően attól, hogy milyen egy államnak mondjuk a politikai rendszere. Persze több egységre van szükségünk, de ugyanakkor némi rugalmasságot is meg kell tartani annak érdekében, hogy a szankciókat úgy tudjuk használni, különösen a, azt az ígéretet, hogy ezt a szankciót töröljük, ami néhány diktátor esetében nagyon jó eszköznek tűnik, és nagyon szkeptikus vagyok az autoriter rezsim fogalom meghatározásával kapcsolatban, hogyha a diktátorokkal ö, meg tudnánk birkózni, akkor az önmagában nagyon hasznos lenne számunkra. A rugalmasság a hatékony tárgyalásoknak is egy nagyon jó eszköze lehet. És végül még néhány megjegyzés. A célzott vezetők gyermekeinek az európai egyetemi tanulmányainak az engedélyezése szerintem nem túl etikus. És hogyha a vízum előírásokat ilyen rugalmasan alkalmazzuk, az nem helyes. Tudom, hogy például az USA-ban volt egy botrány, illetve a, egy londoni egyetemmel kapcsolatban is, de más oldalról azt látom, hogy van olyan probléma is, hogy vannak pozitív jegyeik is. Tehát például, hogyha egy diktátor gyermekei egy európai országban vagy az USA-ban tanulnak, akkor előfordulhat, hogy az országban ők állnak a változások élére. Ezek a fiak nem mindig a legjobb példák, de szerintem nem szabad szem elől veszíteni ebben a kérdésben az átfogó képet sem. És az záró megjegyzésem. És van itt egy probléma. Egy konkrét problémát szeretnék megvitatni. A diktatúrákban a fő tisztviselők nagyon gyakran ellenőrzik, a, ellenőrzést gyakorolnak a tőke fölött, az állami tőke fölött. Nagyon sok állam esetében, például energiában gazdag államok esetében depozitot helyeznek el EU bankokban. És eh, ahogy eh, gondolom az előadó is osztja a véleményemet, az EU-nak valamilyen módot kell találnia, hogy az ilyen módon elsikasztott, félre dugott erőforrások esetében találjon megoldást arra, hogy egyrészt megakadályozzuk ezt a gyakorlatot, másrészt visszajutassuk a, az, az embereknek ezt a pénzt. Tehát ez egy nagyon konkrét, de nagyon aktuális probléma. Elnök, köszönöm, most pedig Lőzing asszony kap szót. Ja, vielen Dank. Ich kann... Köszönöm szépen, rövid leszek, ugyanis a főbb, a legtöbb érv, megjegyzés, amit én is el akartam mondani, már elhangzott az előttem szólók részéről, sőt maga az előadó is említette. Hol is vannak gondjaim ezzel a jelentéssel kapcsolatosan? Gyakorlatilag ezek már a jelentésben, jelentés is érinti ezeket, sőt mások is említették, ezek egyelőre még nem nyertek kielégítő megoldást, és én ugyancsak a definícióra szeretnék utalni, mit értünk autoriter rezsim vagy diktatúra alatt. Mindenféleképpen hatékony eszköz lehetne, és csatlakozom azokhoz, akik azt mondták, hogy a esetleg eh, nem kívánatos mellékhatásokat is eh, alaposan elemeznünk kell konkrétan, hogy a széles társadalomra milyen hatást gyakorolnak a szankciók. Az eszközben benne rejlik a visszaélés lehetősége is, elképzelhető, hogy bizonyos rezsimek, rendszerek, amelyekkel jó az együttműködés, vagy EU, vagy egyéb szempontból fontos geopolitikai jelentőséggel bírnak, más okokból szankciókkal sújtandók. Ezek a főbb aggájaim a jelentés kapcsán, és a jelentéstevő is említette, hogy például Szaúd-Arábiával, Üzbegisztánnal, Bahrájnnal mi a helyzet. Ezen tovább kell dolgoznunk, és érvényes, hiteles definíciót kell megfogalmaznunk az autoriter rezsimek, diktatúrák vonatkozásában. És gyakorlatilag egy teljes körű listát kell felállítanunk, hogy ilyen problémák ne forduljanak elő. Ezzel gyakorlatilag be is fejezném, hiszen minden egyebet már a kollégák elmondtak. Thank you very much. Köszönöm szépen. Kelán úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem akarom manipulálni Watson kollégát ezzel a kezdeményezésről, ami logikus nyomon, logikusan következik az arab tavaszból, de úgy gondolom, hogy politikai jelzést kell küldenünk az Európai Parlament részéről. A következetesség a hitelességgel egyenlő. Az Európai Unió nem lehet globális szereplő anélkül, hogy következetes lenne az alapértékeink képviseletében a mindennapi politikában. Emellett az önbecsülésünk kérdése is, hogy a zászlónktól a tűzött értékeket komolyan vesszük, vagy nem. És hogy Watson kolléga említette, az etikai dimenzió integráns részevé kell, hogy váljon a közös külös biztonságpolitikánknak. Egy ilyen megközelítés véleményem szerint hatásos ösztönző lenne a közös külös biztonságpolitika előmozdításában is, hiszen a külügyi szolgálat harmadik országokban szolgáló képviselőinek nagyon komoly jelzéseket küldenénk, hogy informálisan, de nagyon komolyan mozdítsák elő ezeket az ügyeket. És ez a kétoldalúságra is orvosságot jelentene, ami nagyon sok ország külpolitikáját még továbbra is jellemzi és nagyon komolyan el kell kezdenünk dolgozni a kritériumok kialakításán. Hogyha hatékonyak akarunk lenni, akkor célzottan kell a korlátozásokat alkalmazni. Belarus esetében ezt elértük úgy, hogy a helyi lakosságot és az ő szabad mozgásukat nem korlátoztuk, hanem a vezető elitet céloztuk. És aztán a tot az autoriter rezsimek fogalom meghatározása, ahogy Jegle asszony is mondta, ezen is kell dolgoznunk. De hát minden esetre úgy gondolom, hogyha attól félünk, hogy a kapcsolatainkban visszacsapó hatások fognak érvényesülni, és hátrányok érnek minket, akkor nem tudjuk közös Európai Uniós politikaként érvényesíteni a politikánkat. Akkor nem csak a harmadik országok állampolgáraira kell gondolnunk tehát, hanem saját magunkra is. Köszönöm, most pedig Bütikofer úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. A frakciónk árnyék jelentéstevője Tajak Romberg nevében szólok most. viszont amit én most elmondok, az inkább a saját személyes véleményemet tükrözi. Gondom van a jelentés néhány részletével kapcsolatosan. Először is meg kell kísérelnünk az egyértelmű definíciókat. Nem vagyok biztos benne, hogy a külpolitika révén lehet, illetve egy ilyen, a külpolitikában egy ilyen egyértelmű definíció készlettel bármit is el tudunk érni. A külpolitikában olyan helyzetben kell lennünk, hogy mindig a konkrét eset, konkrét körülményeit vegyük figyelembe. Ha viszont túlságosan tágan fogalmazzuk meg a definíciókat, de ugyanakkor még lehetőség van a konkrét körülmények elemzésére, értékelésére, akkor viszont ezeknek az általános definícióknak lehet, hogy az értéke csökken, és lehet, hogy nem is észszerűen alkalmazható. Tehát a definíció kapcsán úgy kell eljárnunk, hogy az egyes eseteket egységesen tudjuk értékelni. És ezen kívül, amikor itt arról beszél, hogy következeteseknek kell lennünk, mint globális szereplőnek, az USA erre azt mondhatja, hogy ők is jól el vannak a kettős mércével. Oroszország is ezt bizonyítja, Kína is. Mi is ezt tesszük gyakorlatilag, ugyanis az ENSZ-en belül nagyon gyakran alkalmaztuk a kettős mércét az elmúlt években, a kettős mérce kritikája jogos, ezzel egyetértek, de ezt nem definitíve kell kizárni, hanem úgy kell kialakítani ezeket a definíciókat, hogy milyen esetben meg tudjuk vitatni az adott helyzetet. Az autoriter vezetők alatt mit ért? Szerintem különbséget kell tennünk a diktatúrák és az autoriter rezsimek között. Politikailag ennek így van értelme. Nem szeretnék egy olyan politikai megállapodást, aminek keretében mindent egy kalap alá veszünk, mint autoriter rezsimet, független attól, hogy az mennyire erőszakos vagy diktatórikus tehát nem tudunk mindent egy csapásra ezzel elintézni. A VWX bekezdések, milyen köz, következtetések, illetve következmények adódnak a szak, szankciókból. Szerintem már ez a három bekezdés is a kettős mércére utal természetes személyek, illetve a vezetőkkel, az ilyen vezetőkkel kapcsolatban álló szervezetek, stb. stb. Tehát mi van, hogyha egy ilyen autoriter vezetőnek a testvére az EU-ban él? Hogyan távolodjunk el tőle. De nem tudok elképzelni most egy olyan helyzetet, amikor valakinek a rokona rokonával szemben lépünk fel. Ezt én nem tartom indokoltnak. És a AE-ben szereplő coercive, tehát nyomásgyakorló diplomácia. Ezt a kifejez, ezzel a kifejezéssel nem értek egyet. Minél következetesebbnek kell lennünk, hogy az emberi szempontokat is érvényesítsük. A coercive diplomacy, tehát a nyomást gyakorló diplomácia egy kicsikét túl van tupírozva. Ennyire nem erős az EU bizonyos befolyással lehetünk, de nyomás gyakorló, koerszív diplomácia szerintem egy kicsikét túlzás. Köszönöm szépen. Persze, egyensúlyoznunk kell alapelvek egy ország, vannak egy részről, amelyek a hitelességünket adják, de ugyanakkor más részről kell hagynunk egy kis rugalmasságot, hiszen tudjuk, hogy az esetek különbözőek és bizonyára tudják, hogy a jelentéstevőnek ezt a nagyon keskeny mesdjét meg kell találnia. Köszönöm szépen, most pedig Szalavrakosz úr kap szót. Köszönöm, elnök úr. Graham Watson Képviselő úr, jó barátom, azon személyek közé tartozik, aki, hogyha megkérne arra, hozna egy szöveget, és megkérne arra, hogy írjam alá, akkor minden gond nélkül ezt megtenném. Én láttam, hogy ez a szöveg túl ö, mutat mindenen, nagyon jól elolvastam, Nagy, nagyobb átláthatóságot kér, jobb kiegyensúlyozottságot az EU tagállamok között, és azt, hogy az Európai Unió egy hangon szóljon annak érdekében, hogy a saját hitelességét ne ássa alá. Elmondja, hogy figyelembe kell venni azt is, hogy az egyes tagállamokban vannak-e olyan pénzeszközök, tulajdonok, amelyek például totalitári, totalitárius rendszerek vezetőinek, elitjének a tulajdonában vannak. De ugye meg kell határozni, hogy mi is ez az autoriter rendszer, ez a totalitárius rendszer, és úgy kell ezt megfogalmazni, hogy senki ne kerülhesse ezt ki, ne kerülhesse ki a szankciókat, a mi restriktív intézkedéseinket. Tehát ez azt jelenti, hogy nekünk is el kell gondolkodni arról, hogy hogyan látjuk ezeket a dolgokat. Például szerintem mondjuk egy definíció ö, hiánya oda vezetett, hogy voltak, akik Gaddafi-tól fogadtak el pénzeket és támogatást. Mindenki tudja, hogy Gaddafi kicsoda, és ugye azt is tudjuk, hogy a Londoni Közgazdasági Egyetem hogyan járt el. Rengeteg diktátor él még, nagyon sokan vannak, és vissza is élnek a hatalmukkal. Ez nem azt jelenti, hogy csak a hogy, hogy mondjuk csak a választások adnak legitimitást még egy ilyen autoriter rendszernek is. Nagyon-nagyon óvatosnak kell lennünk. Azt gondolom, hogy ami a szankciók, gazdasági szankciók bevezetését illeti, már nemzeti, nemzetközi jog szerint, de a Lisszaboni szerződés szerint is, ennek egy politikai döntésnek kell lennie, amelyet a szubszidiaritás elvének tiszteletben tartásával kell meghozni. Hát kérdés, hogy mit tehetünk egy ilyen helyzetben? Lehetne mondjuk koordinálni a tagállamok között. Ennek a koordinációnak köszönhetően egy nagyon világos és bölcs politikát tudna folytatni az Európai Unió. Mondjuk akkor is, hogyha nem feltétlen nagyon lényegre, nagyon nagy, nagy nagyon átfogó, de mégis így is lehetne eredményeket elérni. Nem szeretném a kollégákat itt túlságosan kifárasztani, de hát azért azt el kell mondani, hogy aggódunk, vannak itt aggasztó aspektusai ennek a témának. Tehát bármikor kirobbanhat egy konfliktus, mindig adódnak olyan helyzetek, ahol ki kell egyensúlyozni a különböző aspektusokat, tűzoltásra van szükség, e, és így tovább. Ezek a vezetők, hát nagyon jól tudjuk, hogy milyenek. Tudjuk, hogy kimenekítik a saját vagyonukat, tőkéjüket külföldre, és ezáltal a saját hazajuk GDP-ét teszik tönkre. Itt vannak ezek a hatalmas összegek, amelyek ugye külföldi bankokban helyezkednek el. Ez egy hatalmas összegű pénzügyi tőke, a a világgazdaságban is jelentős súlya van. Tehát például engem azért ez aggaszt, tehát tudnunk kellene pontosan, hogy 73 milliárd eurós GDP hogy ekkora világgazdasági hiány eh, hogy alakulhatott ki, a különböző társadalmak addig a pontig jutottak, hogy már nagy részük függ ezektől az autoritár rendszerektől. Most 300 milliárd dollárról is beszélünk például, amelyek, eh, amely, amely összeg kikerült a nemzetközi pénzforgalomból valamint arról is szó van, hogy ez ugye a termelő eljárásokból, a termelő folyamatokból is kikerült. Komolyaknak kell lennünk, tehát komolyan kell fellépni. Ne, gondoljunk csak vissza az elmúlt időszakra, az arab tavaszra, és így tovább. Hát, hogy rögtön micsoda súlyos dolgok történtek. Nem, nem engedhetjük meg magunknak, vagy nem, nem definiálhatjuk csak azokat a, ezeket a rezsimeket, hirtelen autoritár rezsimeknek, amelyeket egészen eddig mi támogattunk, fenntartottunk. Hát Egyiptomban is azt mondtuk, hogy most akkor autoriter rendszer volt, nem tudtuk, hogy ki, hogy ki csoda Kaddafi, nem voltunk ezzel tisztában. Hát az az igazság nagyon őszintén kellene beszélnünk. És mi az, ami komoly? Az igazság. Az igazságot pedig mindannyian ismerjük. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. A leg gyakoribb esetek azok, amikor a jó fiúkból rossz fiúk lesznek. Ritkában fordul elő, hogy a rosszakból jók lesznek. És nagyon ritkán fordul elő az, hogy valaki először jó, aztán rossz lesz, aztán megint jó, aztán megint rossz. Tehát azt hiszem, hogy ennél többet nem várhatunk. Köszönöm, Kaszulidis úr. Elnök úr, köszönöm szépen. Először is azt szeretném elmondani, hogy ez a kezdeményezés és az az erőfeszítés, amit Watson úr belefektetett ebbe, ez nagyon elismerésre méltó. Az, hogyha az arab tavaszból levonjuk a következtetéseket, akkor eszünkbe jut az, hogy miközben a Szovjetunió összeomlott, és a közép-kelet-európai országok szabadokká váltak, miközben latin-amerikai országokban egymás után a diktátorok elhullottak és demokrácia alakult ki. Ugyanakkor az arab világban a világi demokratikus erők, a nők emancipációja, a gyermekek jogai soha nem jártak sikerre, soha nem tudtak előtérbe kerülni, amíg a népek maguk felkeléseket nem indítottak. fő, ebben a világban mi, ezen a világnak ezen a részén nem mi küzdöttünk a változásokért, hanem ők. És Watson úr indokolásában is olvasható, hogy milyen óriási mennyiségű dollárt helyeztek ki ezek az országok, és mi éppen ezért szemet hunytunk az kért cserébe, a fölött, hogy mi zajlik a világnak ezen a részén. Azt kérem az orsz, ott kollégáktól, hogy tegyük fel maguknak, magunknak az őszinte kérdést, amikor össze akarjuk írni, hogy ki autoritár, ki nem. Egy évvel ezelőtt fölvettük volna-e Mubarak urat erre a listára? Vagy Zinedine Ben Ali urat? Fölírtuk volna az autoriter rezsimek listájára? Most mindenkitől azt kérdezem, hogy saját magában őszintén válaszolja meg ezt a kérdést, akkor ezeket az embereket felvettük volna erre a listára? Na már most. Úgy gondolom, hogy itt különbséget kell tennünk a szankciók között, amelyek post facto helyzetben alkalmazottak, egy restriktív, korlátozó módon, az autoriter vezetők, családjaik és csatlósaik ellen, és az etikai kódexünk által előírt lépések között. Az etika azt jelenti, hogy az európai bankoknak, amikor tudják, hogy a kliensük éppen pénzt mos, akkor ne vegyék át ezektől a diktátoroktól a pénzt. Ők a lopásból származó, saját országban elkövetett lopásból származó pénzt itt mossák. A családjuk és a saját személyük európai bankszámláján tartják ezeket a milliókat. Vagy az egy, egyetemi vezetők, más intézmények például, jótékonysági intézmények vezetői között is egy kicsit vizsgálódnunk kell, ott is átláthatóbbnak kéne lenni, mert ők is mossák azokat a pénzeket, amiket a diktátorok a saját népüktől lopnak el. Tehát szükség van egy ilyen etikai kódexre, például a futballcsapatok esetében is. Ez egy másik olyan terület, ahol ezek a diktátorok finanszíroznak tehát megállapodhatunk abban, hogy legyen egy ilyen antefaktó etikai kódex mindenki számára. És akkor, ahogy Butikofer úr mondta, lesznek majd eszközeink arra, hogy tudjunk reagálni a konkrét esetekre, konkrét diktátorok esetében. Köszönöm. Well, thank you very much. Uh... Köszönöm. Amikor az olajdollárokról beszéltünk, akkor eszembe jutott, hogy azt mondta egy római uralkodó, hogy a pénznek nincs szaga, ugye? A tisztaságot is jobban szeretjük, mint a koszt. Úgyhogy a pénz mosásad nem is annyira rossz, mondhatják egyesek. Pancéri úr, Köszönöm szépen. Először hadd előre egy rövid gondolatot. A nemzetközi kapcsolatokban a rugalmasság az olyan, mint az a kísérlet, amit megpróbálunk megtenni, tehát mondjuk a reálpolitikát a koherencia nevében egy picit átalakítani. De nem lehet mindent ugyanúgy méricskélni, ugyanúgy meg ugyanúgy mirigykéni, mert különben nem lesz hatékony a politikánk. De hát mindegy, ettől függetlenül Watson úr munkája nagyon jó munka, én úgy gondolom, és nagyon jó hozzájárulás lehet jó Én, öm, hivatkozási pont is például a felé vezető úton, hogy az EU-nak egységes külpolitikája legyen. Ö, nagyon rövid, néhány nagyon rövid megjegyzést szeretnék tenni. Watson úrral így tisztázva, hogy esetleg lehetne még az általam felvetett dolgokra reagálni. Az első kérdésem az az, hogy lehetne mondjuk megoldást találni a definícióra. Tehát hogyan határozunk meg egy ilyen autoriter államot? Tehát mondjuk lenne ennek egy fix része és egy rugalmasabb része ennek a meghatározásnak. Például lenne egy minimum standard modell, ez azt jelenti, hogy mondjuk meghatározunk egy szintet, amit ha átlép egy állam, akkor ö, indulnak a szankciók. A második rész pedig, ugye ami a rugalmasság, amit említettem, ez azt jelenti, hogy rugalmasságot kell azért alkalmazni akkor, hogyha látjuk, hogy mondjuk a szankcióknak nem annyira van hatása. Megismétlem még egyszer ezt a minimális standardet, hiszen nagyon sok oka van annak, hogy maximum standardeket nem tudunk meghatározni. Tehát minimális szinten meg tudjuk határozni az autoriter államot. A másik dolog, a hatékonyság, illetve a szankciók hatékonysága vagy nem hatékonysága. Hogyha gyengítenek egy bizonyos despota pozíciót, egy adott rezsim pozícióját, magatartását, akkor hatékonyak. Esetleg a társadalom szempontját is meg kell nézni, mert ugye láttuk, hogy bizonyos szankciók alkalmazásakor nem értékelték ki ezeknek a hatását, és a szankciók túlságosan is a társadalom vállán voltak, tehát a nagy súlyt, a nehézségeket a társadalom élte meg, és nem a rezsim. Végül pedig még két dolog. Szerintem jó lenne összekötni ezt a nagyon fontos munkát a szomszédság politikának az átalakításával. Ugyanis a feltételesség, kondicionalitás az kapcsolódni, kapcsolódjon a szankciókhoz. Ne legyen ez két különböző dolog, mert akkor azt kockáztatjuk, hogy nem leszünk hitelesek a kapcsolatainkban. És hadd adjak egy rövid választ Kasolidis kollégámnak. Szerintem Pontosan azért, mert nagyon jó ez a munka, ami itt elindult, szerintem meg kell egy picit változtatni a mi szerepünket is, a saját diplomáciai szerepünket szerte a világon. Azért, mert eh, hogyha egész egyszerűen jó lenne, hogyha nem korlátoznánk magunkat arra, hogy mondjuk kapcsolatokat építsünk ki az éppen hatalmon lévő rendszerrel, akkor egy picit többet tudnánk tenni valószínűleg már több hónappal ezelőtt észrevettük volna mondjuk, hogy mit csinál Ben Ali, és a többi esetben is hamarabb fel tudtunk volna ébredni. nem kell spártaiaknak lennünk, ellátogathatunk ezekre a helyekre, ezekhez a rendszerekhez, de ezért mondom, hogy a diplomáciai magatartást is ide be kell vonni, tehát meg kell határozni a a feladatokat előfordul, hogyha ellátogatunk egy ilyen országba, akkor tájékozódhatunk a helyzetről, utána lehet, lehet dönteni a szankciókról, és ezeket helyesen lehet alkalmazni. Köszönöm, hogyha egyfajta ilyen automatikus rendszert szeretnénk, akkor egy magatartási kódexet is bevezethetnénk, amelynek a nem megtartása valamihez vezet, valamilyen szankcióhoz vezet. Bütikofer úr kivételesen, és utána Kukán úr kap majd szót, végül pedig a bizottság képviselője, és aztán pedig a két előadó, hogy összefoglalja az elhangzottakat. Parancsoljon! Jó, tehát hogy befejezzük 6.30-ra. Köszönöm szépen, hogy ilyen nagyvonalú, csak röviden szeretnék Kasszolidus úrra reagálnék. Számunkra öt hónappal, hat, év, hat hónappal vagy egy évvel ezelőtt is nyilvánvaló volt, hogy Mubarak és a tunéziai vezető autoriter. Ezt nem volt túl nehéz látni. Sokkal nehezebbnek tartom, és most sem nehéz számomra kimondani, hogy a Putyin is autoriter vezető. Sokkal nehezebb a kérdés, hogy ebből mi következik. És hogyha megnézem az A bekezdést, egyértelmű kritériumokat kell kialakítani arra, hogy mikor kell alkalmazni restriktív intézkedéseket. Itt azt mondanám, hogy álljunk meg egy pillanatra. Ugyanis ennél a kérdésnél többek között egy intézkedés eredményessége is felmerül. Hutintaóval nem tudok ugyanolyan szociális eszköztárral szembeszállni, mint mondjuk egy afrikai potentáttal szemben. Ugyanis ez a realitást nézzük, nem ugyanaz a helyzet. Én egy katalógusból kiválogathatok bizonyos intézkedéseket, és az emberi jogokra hivatkozom, akkor ez hitelesnek tűnik. De úgy gondolom éppen ezért, hogy rugalmasabb megoldást kellene találnunk. Minél pontosabban fogalmaz, annál inkább áldozatául esik a saját állításának. Tehát Kukán úr, és utána szintén kivételes jelleggel Kászolidis úr Köszönöm szépen, elnök. Nagyon rövid leszek, hiszen mindenki gyakorlatilag azt mondta, hogy mit várhatunk el. Graham úr is, amit elmondott, igen jó irányvonalat szab, hiszen akkor lehet egy szankció hatékony, hatásos, ha azt minden tagállam alkalmazza és tiszteletben tartja. Emlékszem olyan esetekre, amikor különböző ajánlásokat fogalmazott meg, fogadott el az EU Kubával szemben, és nem minden tagállam követte ezeket a, az ajánlásokat, és az adott tagállamok igen ügyesen kihasználták a illetve az érintett államok igen ügyesen kihasználták a tagállamok közötti szakadékot. Watson úr jelentéséből számomra az következik, hogy a külügyi szolgálat szakértelmét fel kell használjuk annak értékelésére, hogy egy-egy szankció kiszabása milyen lehetőségeket kínál, illetve hogyan lehet koordinálni ezeket. A külügyi szolgálaton belül kell ezzel foglalkozni. Ami pedig az autoritár rezsimek definiálását, meghatározását illeti, itt meglehetősen szkeptikus vagyok, ugyanis nem lehet könnyen definiálni egy autoriter rezsimet. És ha megállapodnánk egy ilyen definícióban, elképzelhető, hogy felbukkan egy olyan autoriter rezsim, ami nem illeszkedik a definícióba, és akkor mit teszünk? Képesnek kell lennünk arra, hogy minden helyzetre reagálni tudjunk, felelősség teljesen és az ajánlatban megfogalmazott kritériumok szerint, még ha lenne is egy ilyen általános definíció, nagyon nehéz egy olyan sablont kialakítani, ami szerint azt mondhatjuk, hogy A ország beleesik, abban más nem. Fél perc, elnök úr. Amit eddig elmondtam, hogy Mubarakot vagy másokat felvettünk volna ez a listára. Én ezt az önkritika szellemében mondtam, és saját magamra is kiterjesztettem ezt. Én nem vártam reagálást senkitől, és amit most Butikoferő úr mondott, egyetértek azzal, illetve ami a külügyi szolgálatot és a bizottságot illeti. A tanács úgy döntött, hogy meghatározott záradékokat vesz fel a megállapodásokban, akár, legyen az társulási, szabadkereskedelmi vagy egyéb gazdasági megállapodás, még olyan országok esetében is, amelyek szembe mentek a demokratikus hagyományokkal. Most pedig Roger Mehem kap szót a külügyi szolgálat nevében. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm, elnök úr. A bizottság nevében szeretném megköszönni az előadónak, hogy bemutatta nekünk a jelentést tervezetét. Nagyon hasznos ajánlások vannak benne, és hasznos volt meghallgatni a képviselők megjegyzéseit ezzel kapcsolatban. A szankciók nagyon fontos elemét képezték az EU kül- és biztonságpolitikájának, leginkább ugye idén is, hogyha az alaptavasz eseményeire gondolunk, de máshol is. A bizottság aktív szerepet játszik a folyamatban. A szankciók tervezetének ezekre vonatkozó rendeletek előkészítésében, illetve ezeknek az egységes alkalmazásában szerte az EU-ban, és itt külön fel kell hívni a figyelmet a külügyi szolgálat szerepére. A külügyi szolgálat is részt vesz most már a szankciók előkészítésében. Talán érdemes lenne megjegyezni, hogy a politikai és bizot, biztonsági bizottsággal tanácsnak a tanács Relex munkacsoportját arra kérte, hogy több kérdést is vizsgáljon meg, azt, hogy az EU hogyan kezeli a szankciókat, és a bizottság és az LKS e is konstruktívan járul majd hozzá ehhez a vitához. És különösen ebből a szempontból lesz hasznos az előadó jelentés tervezete és ezek az ajánlások, amelyeket meg fogalmaz. Nagyon jó eh, időszerű pillanatban érkeztek ezek, és a vitában fel is tudjuk őket használni. A jelenlegi eh, ponton csak azt szeretném megjegyezni, hogy üdvözöljük a jelentéstervezetet, és figyelembe fogjuk venni az ajánlásokat, amelyeket megtesz. Köszönöm. Köszönöm szépen. Most pedig a külügyi szolgázattól James Key Bribes úrnak adom meg a szót röviden. Köszönöm. Én is szeretnék csatlakozni a bizottsági kollégámhoz, és elmondom, hogy üdvözöljük ezt a jelentést. Gondolom talán érdekli önöket, hogy a tagállamok azt kérték, hogy legyen egy további relaxülés a szankciókról, a horizontális alkalmazásukról, a szankciórendszerek alkalmazásáról, és megint mondom, hogy figyelembe fogjuk venni a jelentést és az abban megfogalmazott ajánlásokat. Köszönöm szépen. Köszönöm, mondja az elnök úr, és akkor visszadom Graham Watsonnak a szót az összefoglaláshoz. Uh, Először is Jegle asszonynak, Budika Fern uh, úrnak és uh, Lőzink asszonynak szeretném megköszönni a kérdéseit. Lőning asszony fájdalmait, hasfájását is és hogy figyelmeztetett egy ilyen politikában rejlő visszaélési lehetőségekre. Butikofer úr nagyon szépen megvédte a kettős mércék intézményét. Ezt mindannyian tudtuk, és nem tudom, hogy nyilván van különbség egy realitást belátó ember és egy fundamentalista között. Kronberg asszony véleménye nem tudom, hogy pontosan egyezik-e mindezzel. Pancéri úr, köszönöm szépen az ön hozzászólását is, az ön megjegyzéseit is. Mindenek felett azt mondanám, hogy, hogy fontos, hogy elmondta, hogy el kell gondolkodni a szankciók hatékonyságán, egy szankciós politika hatékonyságán. Ez is szerepel a jelentésben. Nagyon fontos volt tehát ez, és ön azt is javasolta, hogy a misszió vezetők szerepe rendkívül fontos. Én abszolút egyetértek önnel, és talán erre hivatkozhatnánk is a jelentésemben. Elnézést kérek Szalafrakosz úrtól és Kukán úrtól is, hogy nem tudtam reagálni a felvetéseikre az ő nyelvükön, ugyanis a képzettsége eddig nem terjed. Azonban nagyon hálás vagyok, különösképpen Szalaprákosz úrnak, hogy azért, hogy ragaszkodott a jobb koordinációhoz a tagállamok között. Mert egész egyszerűen ez úgy tűnik számomra, hogy ez az legalapvetőbb nehézség, amivel szembe néztünk az egész eddig tartó beszélgetések és vita során. Kukán úrnak a következőket mondanám. Értem az aggájait, arról, hogy annak kapcsán, hogy mondjuk egy túl precíz definíciót határozunk meg, értem, hogy rugalmasnak kell lenni. Hát Kukán úr, ön olyan állami hivatalokat töltött be, ahol pontosan erre a képességre volt szükségre, és nagyon üdvözlöm a bölcsességét, megköszönöm, hogy ezt megosztotta velem. Zála úr, ön is nagyon kedvesen három fontos megjegyzést tett a jelentésemhez kapcsolódóan. Elmondta, hogy egyrészt a tagállamok nem egységesek, másrészt nem szabad elfeledkezni arról, hogy az automatikus szankciók, illetve a nagyobb hatékonyság nem mindig jár kéz a kézben, tehát ezt ki kell egyensúlyozni. Arról is beszélt, hogy a megcélzott vezetők, a gyermekei milyen helyzetben vannak. Ez egy nagyon is érvényes, aktuális probléma. Az Európai Bíróság előtt pont egy ilyen ügy van, egy burmai üzletember fiáról van szó, akit érintettek a szankciók, és talán, ahogyan ön javasolja, valóban érdemes megvizsgálni a vízumpolitikát is. De talán nagyobb koherenciára is lenne szükség. A különböző politikai intézkedéseket össze kellene hangolni, és így kezelni a felmerülő problémákat. Már azokat, amelyek az autoritár rezsimek vezetői kapcsán merülnek fel. Kelem és Pascu kollégák mindketten arról beszéltek, hogy a meghatározás milyen problémás, ahogy ezt mások is megemlítették. Kassolidis úr elmondta, hogy mennyire fontos egy etikai kódex. Én nekem semmi fenntartásom nincs az etikai kódexekkel szemben, szemben ezek nagyon fontosak lehetnek. Azonban sajnos az a tapasztalatom, hogy az etikai kódexeket nem nagyon tartják be, gyakran csak az derül ki, amikor megszegik ezeket a szabályokat. Talán meg kellene erősíteni a közvélemény tájékoztatását is erről, vagy az erről folyó vitát el kellene indítani, hogy hogyan alkalmazzák az etikai kódexeket. Paskú úr beszélt arról is, hogy rugalmasságra lenne szükség, meg kellene találni a megfelelő egyensúlyt ebben a jelentésben, mondjuk a rugalmasság, illetve az elveink között. És úgy tűnik számomra, hogy ez egy lényeges felvetés, tehát már mint az, hogy az elveknek is fontos a szerepe. Jegle asszony az ő hozzászólásában megkérdez, hogy a parlament milyen szerepet játszhat mondjuk a politikák meghatározásában és ellenőrzésében. Én nagyon remélem, hogy ennek a jelentésnek az lesz többek között az egyik eredménye, hogy végre elgondolkodunk arról, hogy milyen szerepet játszhatunk a politikák meghatározásában, illetve az ellenőrzésében, hogyan tudjuk felhasználni azokat a hatásköröket, amelyeket a Lisszaboni szerződés eredményeképpen kaptunk. Elnök úr, tehát nagyon hálás vagyok minden hozzászólónak, és örömmel várom a további eszmecserét és vitát a témában. Örömmel várom a módosító indítványokat is, amelyeket esetleg benyújtanak kollégáim, és én jó magam is további módosítókat kívánok benyújtani annak érdekében, hogy a lehető legszélesebb konszenzust kapja meg ez a jelentés a szakbizottságban. Köszönöm szépen, mielőtt Portela asszonynak adom meg a szót, mondja az elnök úr, azt mondom, hogy hát egy kellemes meglepetést tapasztaltunk. Szárius Wolskival egy szintű tudással rendelkezik a nyelvek területén, és most Portella asszony. Jégle asszony egy nagyon fontos kérdést vetett fel, nevezetesen, hogy a parlament milyen szerepet tud játszani. A parlament nagyon gyakran eh, szálltsikra a szankciók eh, kiszabása mellett, és most itt gyakorlatilag a parlament egy hatékony eh, felügyeleti vagy monitori szerepet játszhat. Tehát a tanács által adott esetben hozott szankciók ellenőrzése esetében. Tehát miért fegyverembargó, de gazdasági szankciók nélkül, vagy miért mind a kettő. Ezeket meg lehet vizsgálni. Egy fekete listát lehet felállítani. Mennyire meggyőző a tanács érvelése, ezt is megvizsgálhatja a parlament, és ebben központi szerepet játszhat. Itt néhány fontos pontot fogalmaztam meg az ajánlásokban, és köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen. Szeretnék mindenkit emlékeztetni, hogy a módosítók benyújtási határideje október 17-e 18 óra, és november 22-én tartjuk a következő vitát. November, október 11-én lesz a következő ülésünk egy egész napos, a Knesset elnöke, illetve a svájci államszövetség elnöke lesz a vendégünk. Köszönöm.